mean, I don't know what it looks like. Uh, good morning, uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Um, we start our meeting. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Eh, ideje elkezdeni. Azzal kezdjük, hogy elfogadjuk ezt a napi rendet, amit önök megkaptak. That we take item 8 and 9 jointly. A 8-as és 9-es napi rendet szerintem csináljuk együtt. Az eh, egy eh, mentesítés és eh, összefüggő témákról van szó, ugye EDF, illetve bizottság mentesítése, akkor ezt így elfogadják, ugye? As, as colleagues are are aware, the dev mission to Senegal... Ahogy a kollégák tudják, nem megyünk ebben a hónapban Szenegálba. Nem sikerült megszervezni. A koordinátorok legközelebb döntenek arról, hogy legyen-e ilyen misszió az év későbbi részében, vagy töröljük és valahova máshova menjünk. I would like to inform you that following the adoption Szeretném tájékoztatni önöket, hogy eh, Norbert Neuser jelentésének elfogadása után az INTA első ülése az Európai Konszenzus a fejlesztésről, amelyre február 1-én került sor, Máltai elnökség alatt megrendezésre került. Konstruktív ülés volt, amely lehetővé tette minden intézménynek, hogy a bizottság közleményére reagáljanak. Egy nagyon intenzív és fontos folyamat előtt állunk, amelynek a végén valószínűleg egy központi dokumentum lesz elfogadva az EU fejlesztési politikájáról, amely megfelel a 2020-as agendának. Nem tudom, hogy Norbert akar-e valamit mondani, később egy kicsit, később beszéltünk róla. Nem értem ugyan, de azt mondták nekem, hogy a lengyel tolmácsolás az csak passzív, ami azt jelenti, hogy lehet lengyelül beszélni, de lengyelt hallgatni nem lehet. <laughs> Yes. Perhaps English. <laughs> Approval of minutes, the 7 to 8 November. Elfogadjuk most akkor a novemberi mindkét ülés jegyzőkönyvét. Ezt szintén megkapták. Amennyiben van valami fajta megjegyzésük, akkor az ülés vége előtt értesítsék a titkárságot, amennyiben nincs semmi megjegyzés, akkor úgy tekintjük, hogy ezeket a jegyzőkönyveket elfogadtuk. A bizottság bejelentései, hol van a bizottság? No, it appears the commission does not have... Úgy tűnik, hogy a bizottságnak nincs most bejelenteni valója. Ugye? Egyáltalán nincs. Mind a hárman azt mondják, hogy nincs. Nagyon jó. Sorry, no, thank you. No, no specific announcement. Thank you very much. Nincs semmi konkrét bejelenteni való. Köszönöm. We now come to the very important... Most az ötös napi rendi pont következik, nagyon fontos. Az Európai Befektetési Banknak a tax due diligence -e a külső hitelezésben. Luca Lazaroli van itt, aki főigazgató és műveleti vezető helyettes, illetve Gerhard Hutz, aki compliance officer. We will have about 60 minutes. 60 percünk van erre hogy megbeszéljük ezt a napi rendet. Remélem, hogy alaposan ki tudjuk tárgyalni. Az Európai Beruházási Bank, kedves kollégák, a közelmúltban az Európai Unión kívül is elkezdett jóval nagyobb szerepet játszani. Az én személyes ambícióm eh, az, hogy az EBB legyen a világ legnagyobb fejlesztési bankja, eh, a világbankot messze megelőzve. Eh, most az EBB a hitelezés nagyságában már háromszor vagy négyszer annyit tud hitelezni, mint amennyit a világbank. De a világbanktól eltérően az EBB az nem annyira látható. Az EBB elnöke, akivel Ázsiában jártam, eh, saját eh, csomagját cipeli, és eh, Eh, addig, amíg én be nem hurcoltam, cipeltem a VIP lounge-ba, addig eh, eh, teljesen észrevétlen volt. A világbank elnöke 18 fős leppel magánrepülőn utazgat, és VVIP-nak tekintik, és rendőri felvezetést kap, ahova megy. Azt gondolom, hogy ez stílusbeli különbség a két bank között, amennyiben az európai jelenlétet éreztetni akarjuk a fejlődő országokban, E, és akkor, akkor el kell érni az EBB szerepének egy felfuttatását minden területen, tehát hogy elismerjék az EBB-t azért a hatalmas befolyásért és érték munkáért, amelyet képvisel. E az EBB most az Európai Investment Plan Package egy fontos szereplője, Különösen a European Fund for Sustainable Development esetén fontos ez. A DEVE az vezető bizottsága ennek a témának, és ez a csomag az EBB külső mandátumát is kiterjesztené, vagy legalábbis megvizsgálja ezt. A bizottságunk, az ECON e, a közelmúltban áttekintette az EBB e, tevékenységét, a mi napirendi pontunk ezért aktuális. Ami a külső hitelezési mandátumot illeti, és hogy egy kicsit meg, megosszam önökkel a hatásköri hát, csatározásokat. Azt szeretném, hogyha ez nem költségvetési téma lenne, hanem a DEVE is komoly beleszólást kapna, mert nyilvánvalóan itt egy alapvetően fejlesztési kezdeményezésről van szó, és nem pedig csak számolgatásról mert hogyha a költségvetésiekhez kerül, akkor, akkor nyilván az egész csak egy számolgatásá fog leminősülni. A, a Counterbalance nevű civil szervezet megvizsgálta azokat az országokat, amelyek adóparadicsomnak nyilvánulnak, illetve az ottani tevékenységet. Különösen fontos mindez a DEVE szempontjából. A 2015-ös jelentés tax avoidance témában, fejlődő országokban Eh, adja ennek a fontosságát, illetve az országonként tételről szóló korábbi eh, anyagunk, a mind a kettőnek el is Line a raportőre. Eh, tehát ezek teszik aktuálisra ezt a témát. Gerhard Hutzot és Luca Lazzaroli tehát üdvözlöm, és szeretném akkor tőlük megtudni, mit tesz az Európai Unió bocsánat, az EBB eh, az átvilágítások eh, tax due diligence témájában. Önél szól az arra. Thank you, Mr. Köszönöm, Devan úr. Köszönöm a bemutatóját, a bevezetőjét. A bevezetőt és azt, hogy meg rajzolta a hátterét mondandómnak arról szeretnék beszámolni, mit is csinál, mit is tesz a bank. Van néhány diánk, amelyet szeretnénk bemutatni, melyek révén perspektívába helyezhetik a bank tevékenységét, műveleteit. Aztán meg átadom a szót majd a kollégámnak, Husznak, aki a fő megfelelési felelős tisztviselője a banknak, aki kicsit konkrétabban elmondja a due diligence átvilágítási feladatainkat konkrét témakörben, mint például államházatási témák, hogyan végezzük. Engedjék meg, hogy néhány durva számadattal képbe helyezzem önöket az intézményünk évi működését, hitelkihelyezését illetően. 75 milliárdnyi tőkeműveletet helyezünk, ennek kb. 10%-a 7,5 milliárd olyan műveletekből áll, melyek az EU tagállamokon kívül valósul meg. 10% lehet, hogy nem egy óriási szám első pillantásra, ám a 7,5 milliárdos hitelkihelyezés több, mint az összes teljes MDB állomány összesen. Tehát az éves, a Világbank, a Afrikai Fejlesztési Bank, IBRD kihelyezéseit összesítjük kb. ennyi, mint ez a 10% nálunk. Ennek a összesen 75 milliárdos hitelkihelyezésnek egy része többszörös termékletedettséget jelent, főleg államháztartási hitelek. Ám van egy csomó olyan termékünk, illetve konstrukciónk, amelyek olyan beruházások révén valósul meg, amelyek úgynevezett equity platformokba mennek, ez a mai fő témánk. 3,3 milliárdos kötelezettségvállalásaink vannak olyan eszközalapokban, amelyekből 1,7 került kifizetésre. Ezeknek a felosztása látható a mikrofinanszírozásban aktív alapok körében, KKV körben, illetve infrastruktúrális ágazatban. Ide tartozik egyébként a klímaváltozás elleni harc infrastruktúrája is. hogyha az Ákácsi régióra koncentrálunk, ennek kb. 1 milliárdos hitelállomány felel meg a bank műveletei részéről, minden évben kb. 1 milliárdot helyezünk itt ki. Ennek az eszköz alapok egyik lábát adják, és egészében, hogy hol áll a bank, és az látható, hogy 55 eszköz alapban van jelen, kb. 850 milliós kötelezettségvállással. Az EIB ticket méretei 15 milliós egységekre esnek. Ebből látszik, hogy hány tételt jelent a 850 milliós összeg. Szakmai szakemberek, fund managerek irányítják az egyes műveleteket, összességében 5 millió ezeknek a mérete. Igyekszünk a KKV-kra koncentrálni, ami a mikrofinanszírozási hitelekre, mikrohitelekre. Mi ennek az oka? Miért tesszük ezt? Azért, mert először is, különösen az EU-n kívüli műveletekben különféle felhatalmazásokkal köthetünk. Az a mandátum, amely alapján működünk, ugye eszköz szinten való beavatkozásokat irányozó. Például az AKC beruházási eszköz, amelyet az IDF finanszíroz, többféle rendelet, rendelkezés mondja ki, hogy 20% ezeknek a forrásoknak eszköz termékekbe kell menjen. A hitelkihelyezés és az AKC országokban való műveletek tekintetében nem elég csak kormányhiteleket adni, mert még sokkor olyan helyzet, amikor valóban olyan megoldásokat kell találni, amelyek tényleges eszköztermékek, normál vállalati kockázatú alapok működésével lehet csak haladni részvényjellegű termékekkel. Ugyanakkor ezzel a kamatlábakra is hatással vagyunk, és a, a fund menedzserek révén ezen termékekre felkeltjük a figyelmet, befektetői étvágyat keltünk irántuk, és ez fajta pozitív dinamikát hozhat a régió hitel életébe. Ami pedig a hatásokat illeti már amennyire követni tudjuk, kb. 450 vállalatba sikerült kihelyezni hitelt, kb. 200 ezer munkahelyet hoztak létre ezek a beruházások. Nézzük most meg, milyen hozzáadott értéket ad a bank működése. Többféle formában érünk el ilyen értéket. Egyrészt, mert elősegítjük a, ezekben az országokban a helyzet javulását. Ezek nehéz országok, a befektetők nem nagyon keresik ezeket, úgyhogy sok esetben a, az EIB révén, amely egyfajta horgony szerepet játszik, e köré aztán oda jöhetnek még más befektetők is, van egy ilyen úttörő szerep is tehát. Vannak nem, a legtöbb alap nem refinanszírozott alap, hanem ugye zárt végű. És körülbelül az esetek felében ez az első belépés. Tehát a fund managerek olyan területek lépnek be a hitelekkel, amely ahol semmiféle tapasztalat nincs még korábbról. De befektetői szempontból nagyon fontos elemek ezek, hogyha valami kereskedelmi bank működését vizsgáljuk, hogy mindig a nézik a, a történeti adatokat, mi volt korábban, milyen számszerűsíthető tapasztalatok állnak rendelkezésre egy-egy konkrét területen egy tevékenységre. Ebben is fontos, tehát az úttörő szerepe a ebp nek Adunk aztán szakmai támogatás, segítségnyújtást is. Egyrészt a, ez a befektetési horgony szerepünk révén a fan menedzserek támogatják támogatásával jó banki gyakorlatokat is bevezetünk ezekre a piacokra, befektetési politikákat is bevezetünk, amelyek relevánsak az adott területen és megfelelő hatással bírnak, és a monitoring tevékenység, az alapműködésének monitoringja révén is fontos szerepet játszunk. A források mobilizálása tekintetében az adataink alapján azt láthatjuk, hogy minden a bank által beruházott egy euró eszköz alapok által beruházott egy euró után 6-7 euró mozgósítható. Tehát amikor mi egy jégtörő szerepet játszunk, a többi befektető is megjelenik az adott hitelpiacon. Átlagban ez a kördiagram mutatja, hogy milyen partnerekkel dolgozunk az általunk támogatott tranzakciókban. Látják, hogy az esetek több mint felében, amikor mi belépünk, együtt tesszük ezt, vagy országos, vagy nemzetek fölötti multinacionális szervezetekkel, esetleg 25%-ban magukat az investment menedzserek is befektetőként lépnek fel velünk együtt, és aztán van különféle más potenciális befektető is, amelyek szintén nagyon, amelyek nagyon aktívak lehetnek, például a nyugdíjalapok és más egyéb szervezetek léphetnek együtt befektetőként velünk. a magáneszköz alapok struktúráját vizsgálva, na, általában az alapok szerkezetéhez hasonlóan, a központban, hogy maga az alap áll, a magáneszköz alap, ezeket általában egy befektetési bizottság támogat, amely az egyes javaslatokat vizsgálja, és egy tanácsadói bizottság, amely stratégiai irányokat határoz meg és tart fenn, aztán befektetők is támogatják az, az alapot, általános partnerek, fund managerek, és vannak olyan korlátozott hatáskörű partnerek, mint egyéb befektetők, és a pénzt tesznek az alapba, de a döntési hatáskörük korlátozottabb. Nézzük meg, mit, mit hogy döntjük el, hogy melyik országban milyen joghatóságban megyünk? Miért megy az alap inkább egyes joghatóságokba, egyes államokba, mint másokba? Itt a döntés mögött olyan okok állnak, általában az alap egy olyan platform, amely képes kell legyen többféle befektetői kör számára vonzó lenni, amelyek többféle országban működhetnek. Ugye befektetők főleg azt várják az alapoktól, hogy, hogy szakmailag jó, számon kérhető módon, magas szakmai színvonalon menedzseljék. Tehát, hogy a pénzek, kösebb, sokszor esetben közpénzek átlátható módon működjenek ezek, ebben az alaprendszerben, olyan jogi, jogi szempontból olyan keretet kínálva, amely felügyeletet is biztosít, illetve lehetővé tesz. Azt várják a befektetők, hogy olyan környezetben működjön az alap, amely megfelelő szakmai szereplőket is magával hoz, amely alapján az alap célirányosan működhet. Azért mondom ezt el, mert sokszor ezek nem magától értetődő dolgok, úgy absztrakt szempontból vizsgálva. Ugye felteszek a kérdés, miért van az egyes országban sok alap működik, máshol meg egy sem. Ugye emlékezünk arra is, hogy tőket, tömegeket szeretnénk mobilizálni milliárdokról, trilliárdokra, és ez olyan struktúrákat kell felállítani, amelyek képesek erre a multiplikátor hatás kifejtésére. Követve az, a, a befektető logika kívánalmait. Ez pedig követi az adózás szempontjait. Egy olyan téma, amelyet nyilván ma önök is szeretnek megvitatni. Mielőtt bármilyen alapba alapot indítanánk, el kell végezzük a due diligence átvilágítás vizsgálatot. Éppen úgy hagytunk jóvá a banknál egy olyan dokumentumot, amely paramétereket határoz meg, melyek alapján a due diligence vizsgálat végrehajtását ezekhez kell igazítani. Ez a vizsgálat azt ö, vizsgálja, hogy a, olyan az alapstruktúrája megfelel a kívánalmaknak, az integritási követelményeknek, elemezzük a szakmai kapacitásokat, a fund managerek szakmai hátterét, a PEPSZek révén megvizsgáljuk, van-e agára okot adó elem. Tök minden, bármikor, bármilyen tevékenységünk előtt ilyen due diligence vizsgálatot el kell végeznünk, amelynek van egy külön adó vetülete is, adókérdéseket vizsgáló része. Korábban már elmondtam, hogy az EBB éllovasa akar lenni azon szakpolitikák meghatározásának, amelyek a legjobb standardek alapján végrehajtott due diligence vizsgálatokban is tükröződnek kollégám innen venni majd át, taglalva e konkrét kérdések sajátságos vetületét. Thank you very much. Thank you. Köszönöm. Először is köszönöm a meghívást, örülök, hogy ma itt lehetek. Ez kiváló lehetőség arra, hogy elmondjuk, hogy az EBB pontosan milyen munkát végez, Múlt héten hagyta jóvá a igazgató tanács az adóügyi átvilegításra vonatkozó vagy törvényességi ellenőrzési politikánkat. Ez egy nagyon fontos téma az elmúlt év során az igazgató tanácssal és az Európai Bizottsággal is értékeltük ezt, és Tudjuk, hogy az elmúlt évek során nem egy, nem két botrány volt ezzel kapcsolatban, ezért olyan fontos ez. Mielőtt rátérnék a konkrétumokra, egy kicsit rávilágítanék, hogy ez mit jelent a törvényességi főellenőrzési osztály munkája. Alapvetően bármiféle művelet előtt mit teszünk, mert eljut a tanácshoz, az igazgató tanácshoz a döntés. Rengeteg ellenőrzést végzünk. Minden olyan projekt, ami eljut az igazgató tanácshoz, ezelőtt több osztály is vizsgálja ezt. Jogi, pénzügyi szempontból, illetve hát egy törvényességi ellenőrzést is végrehajtunk adóügyi szempontból is. Az OCCO mit is csinálunk, mi az küldetésünk, erről beszéltem. Kezdjük rögtön az elsővel, minek a rövidítése, mit akar az okko Hát az alapvetően a törvényességi főellenőr és annak osztályát jelzi. Több mint, van vagy több mint tíz évvel ezelőtt a bázeli iránymutatások alapján jött létre. Ez egy teljesen független funkció, közvetlenül az elnöknek tartozom beszámolással, illetve az Audit Bizottságnak, illetve az Igazgató Tanácsnak is időnként. Semmi ilyen módon nem befolyásolják a munkánkat, az operatív munkát, az operatív vezetők. Ezt nagyon fontos hangsúlyozni. Some points of the activity which I mentioned in the last bullet point a különböző műveletek integritását vizsgáljuk, ha unión kívüli finanszírozásról van szó, akkor a törvényességi ellenőrzési osztály mindig vizsgálja az egész tranzakció integritását, megfedhetetlenségét, a meglévő vizsgálatokat folytjuk. Adott adóügyi szempontból is vizsgáljuk, de majd bővebben is kitérek. Erre fontos azt hiszem mondani ezen a ponton. Ahogy elhangzott, ez egy teljesen függetlenül működő osztály, amely nagyon szigorú due diligence kritériumok alapján jár el. Természetesen az unió, illetve az amerikai vonatkozó irányelveket szigorúan betartjuk, figyelembe vesszük, adóügyi due diligence vizsgálatokat végzelünk, hogy megfelelőségi, törvényességi, kockázati módszertant alkalmazunk. Véleményezzük az tanács, az igazgató tanács számára a törvényességi kockázatokat, illetve hogyha vannak ilyen kockázatok, akkor javaslatot teszünk, hogy hogyan lehetne ezt kiküszöbölni. Gyakran nagyon intenzív vitát folytatunk az igazgató tanácssal, főként bizonyos országok esetében adóügyi megfontolások is szóba jönnek. Azt hiszem, hogy ez az önök figyelmére is igényt tarthat. Amikor az igazgató tanács elfogadott egy műveletet, akkor persze nem tűnik el a radarról egy ilyen művelet, mint továbbra is vizsgáljuk az adóügyi törvényességet, hogy eh, pénzmosás eh, elleni szempontból, vagy terrorizmus finanszírozás szempontjából eh, in this, in this area. And we look very much into what a nem megfelelő, vagy nem törvénységi szempontból nem megfelelő ország dok meghatározásával nyilván tisztában vannak, hogy adógyi szempontból ezt hogyan határozzuk meg. annak a más fontos szervezetek, az FATF, az EU, az OECD, Global Forum on Transparency and Exchange, és így tovább, de azt hiszem, hogy bármilyen olyan szervezet véleményét figyelembe veszük, amelyet érinthet ez, a, ez az adott művelet. And we have the intention to review alapvetően idén felülvizsgáljuk majd a szabályokat annak érdekében, hogy a legfrissebb fejleményeket is beépítsük a munkába. Mik a legfontosabb szervezetek, erről beszéltem. Az NCJ széleskörű értelmezése alapvetően nem csak egyes országokban alkalmazzuk ezt a törvényességi szempontból aggályos ország definícióját, hanem akkor is, hogyha egyes résztvevő szervezetek ebben az adott országban rendelkeznek székhelyel. Which is, um, at least in the medium risk category. A kockázati besorolás pedig, hogyha magasabban van közepes besorolásnál, akkor különös odafigyelünk. Nem mindegy, hogy az Európai Unión belüli vagy kívüli műveletről van szó, azt hiszem ez értelemszerű. Minden olyan országban, amely törvényességi agályokat vett fel, ott minden műveletet eh, szigorúan felügyelünk, és természetesen tilt, tiltott eh, határon átnyúló műveletet végrehajtani olyan felekkel, amelyek vagy tiltott, tehát fekete listás országban eh, található, illetve a hat hónapos időszak lejárta után hogyha a vezető szervezet lekerült a listáról, akkor ez egy ilyen időszak után elképzelhető, de csak akkor, hogyha pénzügyi szerződésben természetesen ilyen esetben ki, egy olyan kitétel szerepel, miszerint az első hat hónapban kifizetés nem történhet. Ezzel el is érkeztem a due diligence témájához. Mit teszünk azelőtt, hogy a felekkel felveszük a kapcsolatot? Beszéltem arról, hogy milyen szolgálatok vesznek részt ebben, az első védelmi kör, melyek alkotják, illetve az unión kívüli műveletek esetében van egy ilyen compliance funkció, a tényleges tulajdonosokra vonatkozó szabályokat, uniós és FATF szabályokat természetesen mind alkalmazzuk, az esetleges összeférhetetlenséget, illetve a politikai kite, politik, közszereplőket is figyelembe vesszük. Arról nem beszélve, hogy az úgynevezett adóügyi kockázati jelzőszámok is megjelennek a munkánkban. A komplex, több országot érintő struktúrák esetében, hát erről nem is beszélnék, ez a dokumentációban elérhető lesz. I, I said in the beginning, there is an interim approach that was approved by the board last... Múlt héten, mint említettem, az igazgató tanács elfogadott egy olyan messze mutató, előre mutató dokumentumot, amelyen sokat együtt dolgoztunk hosszasan az Európai Bizottsággal, az Európai a nemzetközi finanszírozási szervezetekkel, adóügyi szakértőkkel, stratégiai szakértőkkel, tanácsadókkal, az adó szakpolitikai igazgatósággal, az OECD részéről, tehát ezeket mind-mind figyelme vettük, hogy egy olyan szakpolitikát fogalmazzunk meg, amely valóban új, teljesen új vizekre evez ennek segítségével. Most már az igazi kérdés az, hogy hogyan tudjuk a műveletek ellenőrzése során figyelembe venni ezt az adóügyi kockázatot. Ha további elemzésre szorul egy-egy ilyen ellenőrzés, akkor adóügyi szakértőkkel, illetve az ő bevonásukkal megyünk, még ásunk még mélyebbre. Alapvetően a gondolat tehát mégiscsak az, hogy megnyugtat megnyugtassuk az igazgató tanácsot, illetve az Európai Bizottságot, hogy olyan művelethez nem adjuk a nevünket és a pénzt, ahol az adócsalás, a káros adógyakorlat vagy az agresszív adótervezés megjelenhet. Ezek azt hiszem nagyon fontos pontok. Nyilván mondanom sem kell, hogy ez minden műveletre vonatkozó szabályozást jelent operatív munkát végző kollégákkal most a teszt időszakot kezdjük el, és majd meglátjuk, hogy a törvényességi ellenőrzés a mindenekokban hogy néz ki, így alakul ki, majd ez egy végére a végleges gyakorlat. Természetesen figyelembe vesszük majd a szabályozói fejleményeket is. Az OECD globális fórum és a G20-ak elé majd júliusban, ha jól emlékszem, júliusban kerül majd ez egy listát is felállítanak majd, ezzel meglátjuk, hogy uniós szinten mi történik. Az év vége ugyanis az unió szintjén is teljesen új jogi szabályozást várunk. Zárásképpen az ilyen részvény jellegű műveletek, vagy részvény finanszírozási műveletek tekintetében itt is alkalmazzuk a due diligence törvényességi ellenőrzési eljárást és and see whether the tax risk indicators... Hiszen fontos, hogy az alapkezelőket, a társbefektetőket és a legfőbb szereplőket mind átvilágítsuk, hogy világosan lássuk, teljes átfogó információval rendelkezzünk, és ezt be tudjuk mutatni az igazgató tanácsnak, hogy az adott művelet miért nem olyasmi, ami felvet kételyeket azzal kapcsolatban, hogy mondjuk agresszív adótervezés folyik a háttérben. Még egyszer mondom, az igazgató tanácsot kell ezzel megnyugtatnunk. Talán zárásképpen, bár erről már részben beszéltem, a külső együttműködés tekintetében partnerekre szorulunk, hiszen adóügyi kérdések roppant bonyolultak, azt hiszem, hogy ezzel nem árulok el újdonságot. A Global Forum ülésein megfigyelői státuszban én magam személyesen is részt veszek az Európai Bizottsággal együtt. Az Európai Bizottsággal ezügyben nagyon szoros az együttműködésünk. Az OECD adó politikai szakértővel is egyeztetünk folyamatosan, illetve a legfrissebb nemzetközi szabályozási fejleményeket is megpróbáljuk figyelembe venni. Emellett következetesen és folyamatosan pár beszédet folytatunk az IFI, tehát a Nemzetközi Pénzügyi Intézményeket Tömörítő Hálózattal. Luxemburgban van nem meglepő módon ennek a központja. Az adópolitika esetében itt egy átmeneti megközelítést alkalmaznak a nemzetközi pénzügyi szervezetek részéről. Az elkövetkező napokban erre vonatkozóan az interneten is megjelenthetünk majd egy közleményt, ami majd megmutatja, hogy az Európai Beruházási Bank nem csak adó elkerülés és adócsalás eh, terén aktív, hanem az agresszív adó terén is. Azt hiszem, hogy majd jól összefoglalják a munkánkat. Ennyit szerettem volna tényleg dióhelyben elmondani, most pedig szívesen válaszolok a kérdéseikre, ha vannak ilyenek. Köszönöm. Köszönjük szépen Lukának és Gerhardnak. Most akkor megadom a szót a képviselőknek, Norbert. vielen Dank von meiner Seite für Ihren Bericht und Ihre Vorstellung. Köszönöm szépen, bemutatták az elképzeléseiket. Nagyon sok szakmai dologról beszéltek természetesen, és egy felelősségi szakbizottságban nehezen feldolgozható résztek. Ezek inkább politikai kérdést tennék fel ezért. Körülbelül 10%-a csak a hitel tömegnek az EU-n kívüli országban kitett hitelek összegek, azon belül is egy kisebb rész az AKC országokba menő hitel. Vajon van-e valamilyen tendencia, miszerint a 10%-on túl lehetne erősíteni az AKC országok felé a kihelyezéseket, hiszen a migrációs helyzet világosá teszi, hogy Európában nagyon nagy kihívásokkal kell szembenézzünk, és a kiváltókok kezelésében talán a 10 többet lehetne beruházni ezekbe az országokba, meg kibocsátják a, a migránsokat. A második pont, amiről beszélni szeretnék, a KKV-kre irányuló, illetve a mikrohitelezés súlypontja kiváló, ezt fenn kell tartani, és ez egy, egybeesik a mi szakbizottságunkban követett célokkal. Jelenleg vagyunk az európai fejlesztési politika új irányvonalainak, vagy új hangsúlyainak meghatározásának munkájában. Érdekelne az, hogy önök hogyan értékelik a projekteiket, hiszen a mi prioritásaink a szegénység elleni harc, a szegénység elleni harc pedig különösen olyan országban történhet, ahol gyenge a struktúra. Na most az értékelést hogyan eh, tervezik itt, és hogyan igyekeznek önök megjelenteni a szegénység elleni a harc prioritását, illetve az eredmények mérését tekintetben hogyan tervezik. Köszönöm, ezek lettek volna a kérdéseim. Maria, who to me. Maria, Mariának is lenne megjegyzése, jól látom. Köszönöm. Először Florent, mert hogy ő árnyék előadó, és majd utána én. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Eh, unas eh, cuantas Köszönöm, Maria. Köszönöm, elnök úr. Néhány kérdés a vendégeknek. Köszönjük a, az információkat. Jó lenne ezt írásba is megkapni, mert nagyon nehéz nehéz megtartani ezt a fejünkbe, jó lett volna előre megküldeni, kérem, hogy utólag legalább tegyék meg, nagyon bonyolult technikai kérdésről van szó. Mindez lehetővé tenné számunkra azt, hogy előkészítsük a dolgokat. Például a nem együttműködő joghatóságok vonatkozásában engem érdekelne, hogy milyen újdonságok jelentek itt meg, amelyek révén fel lehetne lépni E, ezekben a dolgokban, illetve Risk Capital Funds e, vagy magántőke alapok. Ön azt mondta, hogy egyre inkább e, használják a magántőke alapokat. 55% hangzott el, ha jól emlékszem. Hogyan lehet ezt a kockázati tőke beruházást a fejlesztési célokkal összeegyeztethetni, mert tudjuk, hogy ezek a kockázati tőke alapok gyakran nem tartják szem előtt a fejlesztési célokat úgy általában sem. Ráadásul általában nagyon rövid távú eh, profitra törekednek, 20%-ra eh, akár évenként. Eh, mennyire egyeztethető ez össze a fejlesztési célokkal? Aztán ez az optimista jövőkép, a pozitív hatásba vetett hit, ez működik-e a szegény országokban? vagy önök szerint elége az, amiről önök most beszéltek, ahhoz, hogy megfeleljenek az Európai Parlament átláthatósági elvárásainak az EBB-vel szemben, amiket támasztottunk, például gondolok itt konkrétan az országonkénti jelentéstétel kívánalmára, illetve arra, hogy tudni szeretnénk azt is, hogy hova megy a profit tehát ki tudják -e elégíteni a parlament ilyen jellegű eh, kívánalmait. És aztán mit eh, szólnak ahhoz, hogy a párizsi megállapodás ratifikálása eh, hogyan hat ezekre a tevékenységekre. Ott megfogalmazódtak Párizsban a Kiotóinál is jóval ambíciózusabb célkitűzések, és ugye másfél, másfél Celsius fokra szeretnénk csökkenteni a felmelegedést a század végéig. E, ennek milyen hatása van az EBB-re, ezt is megfontolták-e akkor, amikor ezek az új anyagok megszülettek? Köszönöm. Köszönöm szépen. Csatlakoznék pontosan ehhez a kérdéskörhöz, mert nagyon sokat beszéltünk az átláthatóság korrupcióban való hiányosságokról. Azért fontos az átláthatóság, mert a korrupció és az emberjog sértéseket kellene minimalizálni. Mi az Európai Beruházási Bank révén mit tehetünk ennek érdekében? Milyen gyakorlatokat tudunk garantálni annak érdekében, hogy ne történjen emberi jogsértés, és a korrupció ne kapcsolódjon a befektetések végrehajtásához. Aztán az átláthatóság keretében azt szerettem volna még tudni, hogy vajon átdolgozzák-e az adó és offshore területek tekintetében. Sokat beszéltünk én adókról, ám nem, számomra nem vált világosá a beszámolójukból, és az Európai Parlament gyakran bírálják amiatt, hogy olyan intézményekkel is kapcsolatot tartunk, amelyek adóoázisokban működnek, vagy tartanak ott kapcsolatokat fenn. Ebben az összefüggésben tehát érdekel az önök tevékenysége. Aztán a tőke részvételi alapokban nem világos ez a 20%-os cél. Tehát 20%-nál többet akarnak elérni, vagy a 20% a plafon? amelyben be akarnak szállni ezekbe a tőkealapokba. Nem világos, tehát nem világos értelmezhető ez a 20%-os szám számomra. És vajon ezekben a tőke részvételi alapokban Florán már felvetette a, a fejlesztési finanszírozást, de de nincs konkrét fejlesztési szervezet. A, a, a, maga az üzleti modell nem tartalmazza ezt az elemet. Tehát, tehát hogy a fejlesztési célok vajon ezekben, ezekben megvalósulnak el, vagy be vannak építve a rendszerbe. Aztán van még néhány kérdésem. A gazdasági tulajdon a, a klien, az ügyfeleinek a, a gazdasági hátterét világ, be, világosá teszi-e, illetve bevezete sztenderdeket a tulajdonok részekkel kapcsolatban, érvényesül-e az átláthatóság az ügyfelek eszközeivel kapcsolatban, és milyen sztenderdek valósulnak meg itt. Ezeket a tehát a kérdései. Nagyon, persze nagyon szakmai ez egész. Jó lenne, hogyha korábban megkaptuk volna a beszámolóikat, hogy kicsit jobban fel tudjuk dolgozni, abban taglaltakat. Yeah. Thank you, Chair. Very much appreciated. Köszönöm, elnök úr. For the anti-money laundering én vagyok a pénzmosás elleni irányelv raportőre ebben a házban, a Libe részéről, nem a Deve viszi ezt a témát. Nem annyira azt szeretném megérteni, hogy mit tesznek pénzmosás elleni küzdelem terén, hanem azt akarom tudni, hogy milyen jogi eh, kötelékekkel kapcsolódnak önök a pénzmosás elleni harchoz, mert úgy látom, hogy itt is vannak eh, problémák. Eh, aztán ön, önök az első ábrán azt mutatták, hogy 20% EDF pénzt AKC országoknak e, szánják. Az volt az ábrány maximum 20%, de a szavaikból az derült ki, hogy e, valójában mindez, 20, mindez jó a fejlődő országoknak. Tehát lehet, hogy el van ott az írva, hogy a maximum e, helyett azt minimum. Tehát hogyan használják ezt a tőkét, mint fejlesztési eszközt, és végezetül egy általánosabb kérdés, mi az önök álláspontja a fejlesztés irányába akkor, amikor önök dolgoznak, fellépnek, cselekednek a zákácsi országokban, fejlődő országokban, más-e a munkájuk, máshogy állnak-e hozzá a munkájukhoz, Eh, mint amikor Európában tevékenykednek. Eh, itt most eh, különösen gondolok az Európai Beruházási Alap Afrikának című programra, amelyet az Európai Bizottság közelmúltban javasolt, és ahol felmerült az is, illetve vita van arról, hogy ezt önöknek kellene kezelniük, vagy a bizottságnak. Köszönjük, eh, Judit. Eh, Nagyszámú kérdést hallottunk. Eh, én magam is feltennék egy kérdést, mielőtt a bizottságnak adom meg a szót, de egyébként is kezdünk már kifutni az időből, kevés idő marad majd a válaszokra. Az én kérdésem az az, hogy 10%-ról van itt szó, ugye, ami 7,5 milliárd euró. Ez hogyan viszonyul a kínai ázsiai investment bank, beruházási bank eh, Sejemút projektjéhez, amely egy infrastruktúra projekt, és hogyan viszonyul mindez ahhoz, amit nekünk Ázsiában kellene tennünk. Mert eh, én nekem van ez a szörnyű érzésem, hogy veszítünk a befolyásból, a befolyásunkból Ázsiában. És itt most nem Japánra, Koreára gondolok, mert ott kereskedelmi kérdésekről van szó, hanem a soft powerre gondolok, a beruházásokra gondolok, a tőke eh, megtérülésre gondolok. Nem látom azt, hogy eh, az Európai Unió komolyan befektetne Európában, talán a németek kivétel, mert ők befektetnek Kínában. Köszönöm. Akkor most megadom a szót Kay k nek a bizottság részéről, Kay Barplesnak. Köszönöm, és köszönöm az EBB-nek ezt a ezt az előadást, mert tényleg nagyon aktuális volt. A tényleges adóztatás az eh, politikai prioritása az Európai Bizottságnak, ahogy tudják, és eh, valóban eh, nagyon sok mindent megbeszélünk az EBB-vel ezzel kapcsolatban, és különösen ami az adóelkerülési csomagot illeti, hogy januárban, tavaly januárban vezettünk, tettünk le az asztalra. Aztán természetesen azt is el kell érni, hogy az EU adófizetők pénzéből ne olyan projektek legyenek, amelyek az adóelkerülésnek a Um, motorjai, eh, és itt eh, érdemes azt is eh, szem előtt tartani, hogy az EBB finanszírozásának nagy része az vagy költségvetési, EU költségvetési, vagy tagállami költségvetési pénz, és végső soron a garanciát azt a, az adófizető vállalja. Tehát ezért is fontos, hogy a legjobb gyakorlatot kövessük ezen a területen. Emellett az EBB-től természetesen elvárjuk azt, hogy az adózási adózás irányítási adózás problémákra odafigyelje, mint az EU bankja. Hát of course, uh, I mean, as you may know, um... aztán önök is tudják, hogy a Uh, az EU célja az, hogy az fejlődő országokban a kormányzási minőséget is javítsa, és ezt a célt kell szolgálni az EBB beruházásainak is. Nos, az EBB-nek el kell ismernie azt, hogy a, az adóztatás a kérdés az a szabálybetartás területén egy nagyon fontos munka, de nem csak a pénzmosás a probléma itt, és nem csak az adó elkerülés a probléma, hanem a, az adózás, adóigazgatás, mint olyan. E, nos, az EBB, amikor e, tőkealapokkal áll össze, akkor e, az egy nagyon fontos partner az EBB 60%-ban főbefektető, 83% first closing. This, uh, uh this data, it is clear. Az adatokból világos az az, hogy nem csak követi a piacot, hanem piacot csinál, illetve a piacon irányít, és a piacon befolyásolja azt, hogy ezek a, az alapok uh, hogyan járjanak el ott, ahol az EBB nem vesz részt az alapokban, akkor az alapoknak kevesebb lesz a befektetője, illetve adott esetben nem is lesz sikeres. Szerintem ez az EBB-nek komoly befolyást ad. Ahogy mondtam, nagyon aktuális ez a téma, és a bank emberei is utaltak erre. Az EBB igazgatósága január 31-én, tehát a múlt héten elfogadta a köztes megközelítését, its uh, policy on non-compliant jurisdictions. A e, szabályokat nem betartó joghatóságokkal kapcsolatban, nem együttműködő joghatóságokkal kapcsolatban. E, ezt fontosnak tartjuk mi is. És a belső e, toolkit az egy kockázat alapú due diligence folyamat, uh, ami egy fontos kiinduló pontja annak, hogy az EBB továbbra is játszhassa ezt a vezető szerepet. Nem tökéletes még a dolog, de mindenképpen egy jó fejleményről van szó, és folytatni fogjuk az EBB-vel ezt a párbeszédet uh, jövőben is. Ezzel párhuzamosan futatjuk, uh, viszik előre az adó elkerülés ellenes csomagunkat is. Miközben ezt e, e, mi folytatjuk, önök is tudják, hogy tavaly júniusban Moszkovici levelet írt az EBB-nek, és azt javasolta, hogy a bank kockázatkerülő magatartást folytasson e, addig, amíg a politikáját, illetve a dokumentumait nem frissíti. E, itt e, ennek a levélnek a fontosságára szeretnék rámutatni újra, illetve arra, hogy ezt a kockázat kerülő magántartást továbbra is folytatni kell, ami azt jelenti, hogy e, különösen olyan adóstruktúrákba nem fektetnek be, ahol nem adóztatnak olyan joghatóságokba, ahol nincsen tényleges vagy egyáltalán semmilyen adóztatás tehát az, amit a múlt héten elfogadott az igazgató tanács, ebből a szempontból bátorító, és mi arra számítunk, hogy a jövőben is sikerül ezt a munkát tovább vinni. Köszönöm. Luka esetleg? Köszönöm. Heidi wants to say. Heidi-nak is lenne még egy keresetlen kérdése. Um, it's, it's highly interesting to, to listen to... E- Roppant érdekes az Európai Beruházási Bank, Befektetési Bank uh, képviselőt hallgatva, illetve az Európai Bizottságot hallgatva, szerették volna az Európai Bizottságnál egy kicsit gyorsabban tesznek valamit adóelkerülés ügyben, hiszen ez mégiscsak prioritásnak számít itt az Európai Unióban. Igaz ez? Elhajol a mikrofontól a képviselő asszony, így nem hallják a tolmácsok. If I, no, no, half a year ago. Yeah, so, so you're reminding EIB. Az EBB tehát megint arra eh, emlékeztetik, hogy milyen fontos ez a levél. You're, if you're happy. E tehát elégedettek az a bank az EBB tevékenységével ezen a téren? Well, of course you could make this... Persze. Adóelkerülési csomag ügyében ez tavaly januárban jelent már meg, tehát a mi szempontunkból igen, lehetett volna egy kicsit gyorsabb a fellépésünk, de ez nem csak a mi hibánk, hanem a tagállamok sara is, ha mondhatom ezt. Ez egy két vágányon, párhuzamos vágányon folyó folyamat. Ne felejtsük azt el, hogy mindazok a tranzakciók, amelyekről beszélünk, uniós adófizetők pénzével játszunk, ezért nagyon fontosnak tartjuk az kockázat kerülő, kerülő megközelítést, hogyha hát igen, hogyha a bank túl lassan lépett, akkor be kell ismernünk, hogy mi sem voltunk túl gyorsak. Négy percet adok a meghívott vendégeinknek. Megköszönöm elnök úr, megpróbálom röviden. Nos, a kontextus maga nagyon bonyolult. Mi 2017 végére tudjuk meg ezeknek az országoknak, vagy joghatóságoknak, ahogy teszik a végső listáját. Önök az egyetlen olyan nemzetközi pénzintézet, vagy pénzügyi szervezet, amely egy ilyen ideglenes intézkedéseket hoz. Talán ezt kellett volna tisztázni, amikor az unión kívül lépünk fel, akkor ezt megfelelő mandátum alapján tesszük, van, hogy a tagállamoktól kapjuk ezt a mandátumot, ezt a felhatalmazást, ilyenkor a tagállamok vagy önök jogosítanak fel bennünket arra, hogy a befe- európai fejlesztési alapot mi kezeljük. Forgótőke alapok nagyon fontosak, hiszen a visszafizetés után újra projektekre fordíthatjuk ezeket. A kereten belül az is elő van írva, hogy a részvény jellegű tranzakciókra maximum 20%-ot fordíthatunk. Miért? Azért, mert minél nagyobb a kockázat, Ebben annál kisebb az esélye annak, hogy ezeket a pénzeket visszafizetik időben és újra be, beforgathatjuk. De hát mi igazából a passzív oldalon vagyunk, nekünk nincs dolgunk a szabályok meghozatalával, instrukciót kapunk, amelyeket végrehajtunk az e ELM ügyében szintén az Európai Bizottságtól kaptunk felhatalmazást, vagy mandátumot, amely, ha már itt tartunk, ha jól tudom, akkor ennek a meghosszabbításával kapcsolatban folynak a tárgyalások, háromoldalú tárgyalások itt is, tehát kapunk egy mandátumot, amelyet kísérnek olyanra vonatkozó javaslatok is, hogy mely területeken, mely földrajzi területeken Hát, használhatjuk, vagy hajthatunk végre ilyen műveleteket. Nyilván ennek megvan a politikai háttere, jó politikai okuk erre. Például az Ázsiára elköntett pénz kevesebb, mint amit a szomszédos országokban költünk. Nyilván Ukrajnában egy milliárdnyi új műveletet hajtottunk végre, mert erre kaptunk mandátumot tehát alapvetően ezek olyan paraméterekben jelennek meg, amelyeket mi készen kapunk. Az elnökünk is gyakran mondja, hogy ő szívesen tenne többet nominális szempontból az aláírási szintek magasabbak, mint 5-10 évvel ezelőtt. Tehát nominálisan sokkal nagyobb összegekre vonatkozó szerződéseket írunk alá, ugyanakkor az világos, hogy az igény óriási, ezzel mindenki tisztában van, és mi is hajlandóak vagyunk az unión kívüli projektek tekintetében nagyobb erőfeszítéseket tenni. Elsők most a fejlesztés politikai szöget, főként az AKC országokat. Minden a bank által jóváhagyott művelet, a különböző befektetési struktúrának a, a vezetése által is jóváhagyott művelet. A kotonói elveket természetesen figyelembe, szem előtt tartjuk, a szegénység elleni harc, a társadalmi befogadás. Ezek olyan alapvető elvek, amelyeket projektről projektre figyelembe veszünk. De hát ne felejtsék el sem, hogy tipikusan ezek mikrofinanszírozást jelentenek, majdnem, majd hogy nem magánembereknek adunk itt kölcsön az infrastruktúra esetében ivóvíz, alapvető kommunikáció, ilyen, ilyen kérdésekről beszélünk, ilyen alapvető szociális infrastruktúrát próbálunk segíteni képíteni, tehát így kapcsolódik ez a szegénységhez. Ami az éghajlatváltozás elleni harcot illeti, hát ennek sem szeretném alábecsülni a fontosságát. Arra is feltámozást kaptunk, hogy ebben játszunk szerepet, elég határozott kötelezettségvállást tettünk arra, hogy a műveletekben az éghajlatváltozással kapcsolatos arányt jelentősen növeljük. Éves szinten ugyanis megpróbálunk a kihelyezett pénzek 25%-át, mondjuk amerikai dollárban 20 milliárdra rúg ez évente, tehát megpróbáljuk azt elérni, hogy ez az éghajlat elváltozás elleni harcot tegyek ki, vagy erre a célra fordítódjon. Ez ugye 5 éves szinten mégiscsak 100 milliárdos összegre rúg. Az unión kívüli országokban ezt az arányt növelni akarjuk 2020-ra, tehát az világos, hogy a prioritások van ez mennyire világosan megjelenik. Um, human rights. Az ami emberi jogokat illeti, hát ezek fontosságát nem szeretném alávecsülni a részvényjelegű tranzakciók, amikor befektetőkhez vagy fordulunk, akkor fontosnak tartjuk, hogy a befektetési elveinknek megfelelő célra fordítsák a pénzeket. Például, hogyha kiderülne, hogy a beruházás politika az EU, az EU emberjogi kartáját sérteni, akkor bármiféle műveletet nyújtjanak meg, azonnal leállítanánk. Gerültnek adom át a szót, parancsolj. Thank you. Köszönöm, Luke. Én csak néhány kérdéshez kapcsolódóan reflektálnék. A diákat el tudjuk küldeni. Azt hittem, hogy elküldik, elküldték már, nem, vagy elküldik, ha eddig nem önöknek, és lesz egy szakpolitikákról való nyilatkozatunk a weboldalunkon is megtalálható. Kérem, hogy nézzék meg ott az információt. De persze szívesen válaszolunk írásos kérdésekre is írásban. Mit teszünk a korrupció ellen átláthatóság érdekében? Erős szakpolitikáink vannak. Ha megnézzük a weboldal szakpolitikáit, az átláthatóság. Beszéltem ugye a due diligence vizsgálatokról, mielőtt egy projektet finanszírozunk, megvizsgáljuk mindenféle szempontból, kizárt kizárt, hogy később is azokat a projekteket, amelyek később produkciót vetnek föl. De hát előre is minden due diligence vizsgálat arra irányul, hogy a lehető leginkább kiküszöbbjük a kockázatokat, az ilyen jellegűeket. Besültek, kérdést kaptam az adóparadicsom listáról. Ahogy mondottam, az, az EU a legfontosabb partnerünk. Minden EU-tól származó lista része a napi munkánknak, illetve meg kell, ez igazodnunk kell. Hogy kérdés, mi nem, mi nem az NC7-re kapcsolatban mi nem vagyunk kereskedelmi bank. Az EMA CFT szabályokat a szakpolitikáinkban megvalósítjuk az EML-CFT keret végrehajtása, ahogy a weboldalonkon szerepel. Persze nincs formális felügyelet a felügyeleti hatóság részéről, de az audit bizottságunk ilyen jellegű működéssel bír, és a felügyelet ilyen értelemben megvalósul, nem csak éves, hanem rendszeres vizsgálatnak alá vagyunk vetve, a legjobb banki gyakorlatok alapján, az EML-CFT pontosan ezt valósítja meg, amiről az előbb beszéltem. Igen. A, a pár, pár két oldalú párbeszéket folytatunk a bizottsággal is, az ECOFIN döntéseit folyamatosan követve, ez egy állandóan kibontakozó folyamat, amelynek eredménye a lista már, ahogy kollégám említettem, már túlmentünk a mostani lista követelményein is, amelyet az EU és más szervezetek előírtak, megírtak, és ez már a része a due diligence gyakorlatának. Ám nem mentünk azon túl, amit az ECOFIN és a bizottság nyilvánosan kiadott. Nem szabad diszkriminálni eh, partnereket országok között, mielőtt formális döntés nem születik ilyen értelemben. Ezt is világosan meg kell valósítsuk. Aztán az adóelkerülés elleni csomagban az adóelkerülés due diligence gyakorlatáról már beszéltem. Ugyanakkor hát a célunk az, hogy projekteket finanszírozzunk. Nem elég csak az adó vizsgálatot megejteni. Ezt része a due diligence gyakorlatnak ugyan, de nem tudunk kiváltani adóhivatalokat vagy adóhatóságokat, nem végezhetjük helyettük el a munkát. Tehát fontos része ez a munkánknak, de hát méltányos egyensúlyt kell találni a due diligence és a többi követelmény között. We... No, volt kimerítő és meglehetősen szakmai eszmecsere áll mögöttünk, ugye a politikai témákra ugyanakkor nem koncentráltunk, bár ez a mi asztalunkra tartozik, az IIB elnöke és a politikai elnök, alelnök Helé, ugye úr, aki akik a politikai implikációk megvitatására hivatottak el a hitelpolitika ilyen értelmezésű értelmezésében és az úgynevezett európai soft power alkalmazását illetően ezen eszközök révén az európai arénában, a világarénában. És Trump elnök ugye tagadja a klímaváltozást, miközben beruházásaink 20%-a a klímaváltozás elleni harcra megy. Hát itt a vélemények rettenetesen széttartóak, tehát ebben a témában ez is mutatja. Aztán egy új amerikai szakpolitika van érvényben, Amerika számít, a világ megy a levesbe. Hát, ahogy Arisztotelész mondta, a, a természet egyfajta űrt tölt be, hát csak úgy, mint a politika, az űrt elfoglalja valaki, kérdés, hogy ki. Európai erő foglalja el, vagy egy meg nem nevezett ázsiai ország tölti be e, ezt a vezető teret. Ezekről a dolgokról komolyan kell tárgyalni, és a Brexit idején mikor Nagy-Britannia próbálja újra rajzolni saját szerepkörét, egy káosz szélén mi a, a stabilitás pontja vagyunk. Ilyen értelemben fontosságunk a következő években nő, megnövekedhet a nemzetközi rend fenntartásában, amely békét biztosított, gazdagodást, gazdasági növekedést világszerte, majdnem 80 éve most már. Köszönöm tehát a nagyon érdekes szakmai magyarázataikat. Én azt javaslom, hogy a koordinátorok körében az LKB e politikai dimenzióit értékeljük majd, és az is el kell hogy milyen hatás van annak, hogy ki ellenőriz felügyelet a hitelezési beruházási mandátum tekintetében a bizottság, vagy az LKB e maga. Az LKB e végül is egy hitelintézmény politikai felhatalmazási, politikai irány nélkül valahonnan kell jön a politikai irány, a parlamenttől vagy a bizottságtól. Ez is egy fontos vita tárgya kell majd legyen egy másik alkalommal. Köszönöm uraim, hogy eljöttek, és elmondták mondandójukat. A jó főigazgatóm jelzi, hogy fogy az időnk, megyünk tehát tovább a napirendben. Következő témánk a a globális értékláncra való hatása az EU kereskedelmi politikának. 30 percünk van csak erre a nagy témára. Mielőtt megadom a szót a jelentéstevőnknek, Ignácio Corrao-nak, hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a globális értékláncok a mai összekapcsolt gazdaságban lényegjelmet képeznek, mert a működésüknek nagyon sok kihatása van, akár negatív kihatása. A globális értéklánc komplexitása és szétaprozottsága komplementáris politikák bevezetését követi meg, folyamatos kapcsolatba lépés, hogy megfelelő irányítás valósuljon meg, inkluzív, fenntartó növekedés érdekében. A tanács konklúzióiban, melyeket 2016. május a 12-én adott ki, az EU felelősségét illetően ebben a témában azt javasolta, azt mutatta meg, hogy a fejlesztési kooperációban nagyon jelentős súly van ennek a témának, én a fejlődő országok sokszor olyan képesekkel néznek szembe, amelyek a fenntartató fejlődést akadályozzák, és a gazdasági előnyök nagyon sérülékenyek a e területen, amelyek esetleg elérnek. Egy nagyon érdekes filozófiai meglátást tett John Rawls, aki Harvardban, ahol én akkor kutattam az ő munkáját, 45 évvel ezelőtt azt mondta, hogy a fejlesztési politikát arra az alapra kell helyezni, hogy a lehető legkevésbé feletetnek kell adni a legnagyobb támogatást. Sok esetben viszont parétó optimalitási számításokat alkalmaznak, vagy utilitáriánus gazdasági számítástechnikákat a legnagyobb jó, a legnagyobb tömegnek elve alapján nyújtva, szervezve a fejlesztés politikát. Nagy kérdés ez hogy vajon azokat segítsük, akik a leginkább bajban vannak, és feléjük irányítjuk a szakpolitikáinkat, vagy a lehető legnagyobb jót tesszük a lehető legnagyobb számú embernek, emberrel. Ez a filozófiai döntés nagyon erőteljesen érvényesül, mint kihívás most, amikor a fenntartó fejlesztési célokat a következő 15 évre ezeknek a célkitűzéseit meg kell határozzuk. A kereskedelem politika a szegénység csökkentés motorja volt, vagy legalábbis ezt hittük. Vannak olyan területek azonban, ahol az EU kereskedelmi politikája nem csökkentette a szegénységet. Meg kell vizsgáljuk ezt a jelenséget, annak fényében is, hogy a leg, megfelelő időben, a megfelelő helyen a megfelelő dolgokat tesszük-e, vagy sem. Nos, Most akkor foglalkozzunk az értéklánc bizonyos különösen érzékeny elemeivel, a ruhaiparral, a textiliparral, ahol eh, az EU-nak van hatása a GSP plusz révén például, amivel segítheti a fejlődő országokat, hogy javítsanak a helyzeten, illetve tegyenek, tehessenek eh, szert nagyobb jövedelemre. Ha jól tudom, akkor az intás kollégák is itt vannak, vagy legalábbis meghívtuk őket. Először is megadom a szót Ignációnak, majd Arni Litz itt van? Beatriz itt van? És Judit itt van. Jó. Tehát Ignáció. am thank you, sir. Well, I'm here today in order to present... To... Köszönöm, én azért vagyok itt, hogy az előzetes véleményemet előadjam a, a globális értékláncokkal kapcsolatban, és az árnyék előadókat is meghallgassam, valamint a többi kollégát. Én remélem, hogy az összes témával tudok foglalkozni, illetve az összes releváns kérdéssel ebben a véleményben, bár a terjedelem nyilván szűkös, az intának dolgozunk. Ez egy rendkívül érzékeny téma, különösen deve szempontból. A globális erő értékláncok, azok pozitívan és negatívan is befolyásolják a fejlődő országokat. Az Európai Uniónak felelősségteljesen kell lejárnia a globális értéklánc problémákkal kapcsolatban felmerül a delokalizáció, a szennyezés, a deforestáció, az ehhez kapcsolatos problémák, land grabbing due diligence, eh, konfliktusos ásványi anyagok, a, aztán az ruházati iparral együtt össze, összefüggnek a szociális dömping, a női jogok, gyermekek jogai, munkavállalók jogai, eh, a helyi gazdasághoz való adóhozzájárulás, illetve a kötelezettségek kikerülése a multik eh, részéről. Eh, raportőrre voltam a eh, harmadik országokban elkövetett vállalati jogsértésekért viselt felelősség témájának, és ebből a szempontból is kiemelném azt, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, ami az INI raportőr szerint is fontos, tehát ebben a jelentésben is lesz a szó a vállalatok felelősségéről az emberi jogi jogsértésekért. Also in this case, I will... Korábbi munkám során is, és most is pozitív, proaktív megközelítés híve voltam, tehát nem annyira megszégyeníteni akarok egyes cégeket, hanem inkább az Európai Uniónak a tevékenységét akarom előmozdítani, és nem akarok felelőseket találni múltbeli sérelmekre. Aztán módszertani szempontból kiemelni tartom fontosnak, hogy most meghallgassam az önök javaslatait. Biztos vagyok abban, hogy az árnyékelőadók és a raportőrök között, tehát az intás raportőr és jó magam között, ez mindig hasznos így születnek a jó jelentések. Vielen Dank. Vielen Dank auch an äh, Köszönöm szépen, és köszönöm Ignáció előzetes munkáját. Jól tudjuk, hogy jó kezekben van nála ez a jelentés. Anneliz nincs, nincs most itt, úgyhogy helyette mondom, amit mondok. Fontos az, hogy világosá tegyük azt, hogy a vállalatok felelőssége e területen világosan meg kell valósuljon a globális környezetvédelmi és munka sztenderdeket be kell tartani a világ minden pontján, és ott is garantálni kell, szeretnénk garantálni, hogy teljes átláthatóság érvényesüljön a fogyasztók felé a termékek tekintetében az értékláncok a textiliparban nagyon fontos elemét képezik ennek a jelentésnek, és itt kis konkrétabban kell meghatározni ezeket az általános szempontokat, hiszen a textiliparban nagyon konkrét eredmények volnának elérhetőek. You, you can keep it. Maybe I say something important. <laughs> Uh, thank you very much, uh, Chair. Um... Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy szél ellen dolgozunk. És nyilván itt önkéntes megközelítésekről van szó a nemzetközi kereskedelemben. A múlt héten volt a jelentésünk eh, itt a Fejlesztési Bizottságban a ruhaipar témában. Az INTA szakbizottság is akkor készített számunkra egy véleményt. Különösen csalódást keltett számomra az, hogy az Európai Bizottság annak idején ígért egy eh, jogszabálytervezetet, az mégsem született meg soha. Éppen ezért most egy olyan témával van dolgunk, amely, amelyen már évtizedek óta látjuk a problémákat. A Rána plázai katasztrófa után négy évvel sem sikerült még elérni, hogy megfelelő életkörülmények, megfelelő bérek illessék meg azokat az embereket, akik a ruháinkat gyártják. Maria Réna asszony ennek bizonyára tudatában van, hiszen a konfliktusos nyersanyagokkal is foglalkozott korábban, és én örülnék, hogyha az INTA felfigyelne, vagy odafigyelne a DEVE szakbizottságra, egyenlő esélyekre van szükség itt a jogalkotás területén. Ráadásul a szerződés is biztosíték alapot vagy lehetőséget ad arra, hogy az összes szakpolitikánkba figyelembe vegyük a fejlesztési céljainkat, a szegénység csökkentési céljainkat, és ne ennek az ellenkezője történjen meg. E, ezt gyakran ki kell mondani, mert e, az INTA gyakran az Európai Unió gazdaságának a fejlődésére figyel csak oda ami szembe megy a szerződéses előírásokkal. Én örülök annak, hogy Koreó eh, úr pozitív eh, kitekintéssel akar jelentést írni, de én, és én is megpróbálom majd, azért én oda akarok figyelni arra, hogy milyen konfliktusok keletkeznek abból, hogy milyen módon eh, élnek vissza az erőfölényükkel a multik. Nehéz így pozitív hozzáállást megőrizni mindenképpen azt szeretnénk, hogy az Európai Bizottság ne csak a textil ipar területén tegyen lépéseket, de az egy jó kezdet lenne. Köszönöm. A kereskedelmi főigazgatóságnak adnám meg a szót. Mi az ön neve? Teragondia vagyok. Aid Sustainable Development Unit. A fenntartható fejlesztési osztályon dolgozom a kereskedelmi főigazgatóságon. Először is szeretném köszönni a raportőrnek és a képviselő úrnak a megjegyzéseit. E, számunkra is fontos ez a téma. E, ez a lánc, ez nyilván fontos, és e, fenntarthatóság szempontjából nincsenek egyen megoldások. Az EU rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyek alkalmassá teszik a Smart Mix megközelítés alkalmazását. Közelmúltban is hoztunk egy közbeszerzési jogszabályt, amely szociális és környezetvédelmi problémákra van tekintettel, illetve elvárjuk a nagy cégektől, hogy a kockázatokat és az eredményeket hozzák nyilvánosságra környezeti, emberi jogi, korrupcióellenes, szociális témákban, és 2018-ban várjuk, hogy az első ilyen jelentések megszülessenek. Emellett kapacitásépítő projektjeink vannak, kialakítottunk csatornákat a termelőországok irányába, a partnerek irányába, e, és e, elvárjuk tőlük, hogy a nemzetközi egyezményeket betartsák, ratifikálják emberi jogi témában és e, környezetvédelmi témában is. A, kialakítottunk egy sor eszközt, és kötelezettségvállalásainkat is megpróbáljuk megerősíteni. Először is ott van a kereskedelem befektetési megállapodás, amelyben vannak kötelező munkásvédelmi, illetve környezetvédelmi, valamint eh, irányítási eh, aspektusok. És a felelősségteljes eh, céges vagy vállalati magatartást is elvárjuk. Emellett van a konfliktminerál jogszabály a, és a az ásványi eh, kincskereskedelmet is megpróbáljuk olyan módon irányítani, hogy eh, az fenntartható fejlődést eredményezzen. Emellett van egy Myanmari kezdeményezésünk. It's important to note that those are good examples of how different actors can work together. Szeretném, hogyha eh, továbbra is tudnánk ezeket a, együttműködni az Egyesült Államokkal és a többi tagállammal, vagy többi állammal, akár nem kötelező erejű jogszabályok formájában. Üdvözöljük az OECD és az ILO munkáját. As we move forward, we would like to stress that it's important to choose the smartest approach. What works... A legokosabb, legintelligensebb megközelítést akarjuk ö, ö, alkalmazni. Van, ami működik egy területen, más területen nem. Tehát például a ruházati iparban a kellő gondosság az mást jelent, mint az ásványi ö, anyagok területén földrajzilag nagyon eloszlott a termelés, nagyon komolyak a piaci megrázkódtatások, nagyon sok a KKV, ráadásul más és más technológiák és üzleti kapcsolatok vannak ezen a területen. Komoly kihívás még az is, hogy egyes országokban nagyon konkrét eh, emberi jogi vagy környezetvédelmi problémák is felmerülnek. A konflikt minerál jogszabály az megint csak emberi jogi vonatkozású, a bányászás, illetve a eh, szállítás területén so-called CSR issues and therefore justifies a different approach. Más és más megközelítés szükséges. Bizottság úgy gondolja, hogy eh, a due diligence és corporate responsibility témájában új jogszabályokra van szükség más területeken is, hogy az értékláncban a fenntarthatósági kihívásokat le tudjuk küzdeni. Fontos, hogy az EU vállalatok és más szereplők részt vegyenek el. Turn could hit the most vulnerable portions of the population which relies on this job for this livelihood, including women Különösen oda kell figyelni a női munkavállalókra, illetve a nem EU-s versenytársakra, mert azoknál nem feltétlenül ugyanilyen szintű a kötelezettségvállalás, nem ennyire felelősségteljes az üzleti magatartás. A bizottság a, minden érdekelt féllel kapcsolatban kíván lépni, kereskedelmi partnereinkkel, és már eddig is ezt tettük, jövőben is ezt fogjuk. A különböző szereplők között bizalmat kell építeni. Political and business cultures, reaching out also to... És fel akarjuk venni a kapcsolatokat a többi fő importáló országgal együttműködni a minden területen. Indeed, we need to use EU leverage But we also... Tehát az EU-nak a soft powerét fel akarjuk használni, ugyanakkor ennek is van határa. Bangladesben például elmondható ugyan, hogy az EU az export 50%-át felveszi, ugyanakkor van más befolyásos ország is ebben a térségben, például Kína. Myanmarban mi voltunk a kezdeményezői a munkajogi kezdeményezésnek. Ott olyan területeken kellene ezeket az elveket elterjeszteni, ahol egyébként az ázsiai partnereink nagyon aktívak, és ők nem ennyire elkötelezettek. Az Európai Bizottság tehát mindent megtesz annak érdekében, hogy együttműködjünk a raportőrrel és az árnyék előadókkal. Mielőtt két kollégának adom meg a lehetőséget, azelőtt egy kérdésem lenne. Kb. 15 évvel ezelőtt uh, indította be az Európai Parlament az Anything But Arms kezdeményezést, amiből lett az Anything But Farms. Tehát alapvetően nem exportálhatják agrártermékeiket az Európai Unióba. Tíz év telt el azóta, mennyi kereskedelem folyt az Anything But Arms vagy az Anything But Farms kezdeményezések keretében. Tehát ezek csodálatos, okos kezdeményezések, de aztán nem, nem tudom, hogy ennek mi a kimenetele. Lehet, hogy ti tudjátok, én nem. Lola? Köszönöm szépen, elnök úr. Annak tükrében, amit az Európai Bizottság mondott, hogyha ez tényleg fontos lenne, az Európai Bizottság számára, akkor nem kellene állandóan ilyen saját kezdeményezési jelentéseket írnunk. Hogyha a globalizált világban nézzük ezeket a globális értékláncokat, a világgazdaság egyértelműen ennek az irányba mozdul el. Mindenféle közvetítőket és ágazatokat lefedez, látjuk, hogy az emberi jogokat, a környezetvédelmi normákat, szociális normákat lábbal tiporják, az globális értéklánc e, termelő országaiban. Teniendo en cuenta los principios recogidos en los Ezek valamit kezdeni kell hogyha megnézzük az Európai Unió alapító szerződéseiben lefektetett alapértékeket, a fenntartható fejlődés az emberek és így tovább, akkor ez bármiféle belső politikánk, vagy az unió külső fellépésének egyik sarokköve kell, hogy legyen az a előmozdítás, illetve a fenntartható gazdasági növekedés. Éppen ezért központi eleme kell, hogy legyen az Európai Unió külpolitikájának is, különös tekintettel a fejlesztős politikára és a nemzetközi kereskedelmi politikára. Ezért az Európai Uniónak tényleg egy tisztességes kereskedelmi légkört kellene teremtenie, amely országok, azon országok számára, amelyek ebben a globális értékláncban benne szerepelnek, a dereguláció ugyanis nem jó megoldás, ez egyre romló feltételeket hoz, ez aláássa az emberi jogokat és az emberi méltóságot. Ezért valamilyen fajta iránymutatásokra van szükség a külső fellépésben. Az az érzésünk, hogy, és itt lapozok, az Európai Unió fenntartható fejlődésre vonatkozó ö, politikája nem elég jelenlegi formájában, a beszállítói láncok, az értékláncok túlságosan komplexek, bonyolultak, az agrárélelmiszeripar, vagy a konfliktusos ásványok, vagy a textilipar egymástól nagyon elkülönülő ágazatok. Egyébként az emberi jogok tiszteletben tartása, a környezetvédelmi normák azonban mindegyikben meg kell, hogy jelenjenek. Szerintem a jelenlévő kollégák körében igen nagy konszenzus van ezügyben. A pálma olaj az egyik téma, amin dolgozunk. Én magam a textil és ruhaipar témájában készítek egy fontos jelentést, és meggyőződésem, hogy a három jelentés, amit most említettem, mind-mind az emberi jogok érvényesülését szolgálja az értékláncban. A corporate social responsibility, a cégek társadalmi felelősségvállalása folyamatosan visszatérő téma itt a Fejlesztéspolitikai Szakbizottságban. Fel kell ismernünk azt a tényt, hogy a meglévő keretek nem működnek, fabatkát sem érnek. Nem elég, nem volt elég a jó szándék eh, ahhoz, hogy véget vessünk eh, a rabszolgaságnak, ugyanígy most is többet kell tennünk, komolyabb erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy transzparens, nyomon követhető globális értékláncok jöjjenek létre, amelyekben végig érvényesülnek az emberi jogok, ehhez megfelelő jogi eszközöket kell teremtenünk. És végezetül még gyorsan felolvasnék még egy megjegyzést, Ignációhoz fordulva, ezt számíthatsz a frakcióm támogatására ebben a munkádban. Heidi, néhány percben kérlek csak. Köszönöm. Nagyon csalódott vagyok a DigiTrade álláspontját illetően a globális értékláncok tárgyában, mert hogy már, már évvel ezelőtt meg kellett volna kapjuk azt a széleskörű kommunikációt, amelyet a bizottság kellett volna kiadjon a felelős vállalati gyakorlatról. Ha így áll hozzá maga a DG Trade, hát akkor bizony igaz lehet, amit Sargentini asszony mondott, hogy uh, sziszifuszi küzdelem lesz azt elérni, amit Lola Sanchez leírt. Az jogalkotási kezdeményezésekre van szükség, és úgy gondolom nem helyén való azt mondani, hogy a jogszabályalkotás a vállalás alól a kibújást jelenti. Épp ellenkezőleg egyre inkább számon kérhetővé kell tenni a munkaköri jogokat, a munkavállalói jogokat, a közvetvédelmi célok megvalósulását a stakeholderek előtt, az ügyfelek előtt. Azok, akik előjárnak, meg kell várják a, a, a hátulkullogókat. És itt sokan a hátrányát szenvedik annak, hogy ők előrébb vannak. Ezért van szükség egyenlő játékszabályokra, ezért van szükség kötelező jogszabályokra a vállalati felelősségvállalását illetően. És mindeközben napról napra különféle vállalatok különféle ágazatban egyre inkább megfogalmazódik a követelés, hogy akarnak egyenlő játékszabályokat. A parlamentben ez a hang erősödni fog, az önkéntes úgynevezett smart mix nem elég, nem elégséges. Kötelező szabályokra van szükség. A végső utolsó szó jogám, Köszönöm. Igyekszem rövidre fogni. Üdvözlöm azt a magyarázatot, amelyet a bizottság adott, mert nem lehet mindenkire ugyanazt a méretet ráhúzni, a globális értékláncban sem. Ugye az Európai Bizottság olyan programokat kéne bemutasson, amelyek az emberi jogok tisztelben tartását irányozzák elő, hogy kollégám is rámutattak, munkavállalói jogokat a globális értékláncban. Úgy gondoljuk, hogy mindeközben de bármilyen új, a KKV-kat terhelő szabályozás pótlagos intézkedésekkel kell társulja, amelyek révén könnyebben eh, lehet elfogadni új jogszabályokat és kötelezettségeket, olyan globális megoldásokra van szükség, amelyek minden vállalatra kötelezően érvényesek. Nemzetközi szinten. Köszönöm. Én köszönöm Persze megadom a szót mindjárt a jelentéstevőnek, de úgy tudom, hogy a DEFCO képviselője szeretne mondani néhány szót. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Hát, én osztályvezető vagyok a magán szektor és kereskedelem politikát felelős DEFCO részleg helyettes vezetője vagyok. Az egyetlen gondolat, amelyet megfogalmaznék a mi részünkről, az az, hogy köszönj, hogy bevontak minket ebbe a vitába. Egy, egy, kettő. Van még egy vetülete a globális értékláncoknak, amely ilyet vizsgálunk. Ez nem más. Ez az, hogy a fejlődő országok, különös afrikai országok a a globális értéklánc alján ragadtak, tömegcikeket állítanak elő, vagy nyersanyagokat. Kérdés, hogyan lehet őket felfele mozgatni ezen a láncon. És itt az iparosodás lehet a megoldás alapvetően. Ebben az új összefüggésben az ENSZ 2030-as menetrendje, az új konszenzus, illetve az FTA-k, az is az IPák végrehajtásában egyre inkább azt nézzük, hogyan tudjuk a értéklánc módszertant rendszeresíteni. Ezt ugye már régóta elirányozzuk a banán ágazatban, a cukor ágazatban. Most azonban az a cél, hogy egy kis szisztematikusabban vezessük ezt be. Úgy, hogy a fenntarthatóság értékeinket irány mozdítsa elő. Például vannak a multi-stakeholder módszertanok, melyeket ugye a konfliktusos ásványok, vagy a ruhaipar tárgyában megbeszéltünk már. Mi azt szeretnénk, ha a lehető legtöbbet kihoznánk azokból a lehetőségből, amelyeket az FTA-k hordoznak, különösen az IPÁK. Ezeket vizsgáljuk meg, szisztematikusan nézzük meg, hol vannak a szűk keresztmezetek, amelyek megakadályozzák a magánberuházások megvalósulását. A fenntarthatósági elveket is korrekten kell alkalmazni, és meg kell nézni, hogy a fejlesztési együttműködésünk hogy tudja felszámolni ezeket a szűk keresztmetszeteket. Az alapgondolatát az, hogy egy általános módszertan kapcsoljuk össze a régió általános ö, fejlődési irányait, egyfajta mezó módszertanban az értéklánc mentén. Erről nagyon sokat tudnék beszélni, de biztosan sokat nyerünk majd akkor, hogyha erről majd mélyebben tudunk tárgyalni egy másik alkalommal, bármikor szívesen eljövök majd. Uh, I would love, uh, just a few words. Igen, tényleg csak pár szóban, mert eléggé elszállt velünk az idő. Köszönöm minden kollégának, aki hozzászólt, nagyon érdekes dolgokat mondtatok el együtt majd egy jó véleményt készítünk ebben a szakbizottságban. Szerintem valamit mondanunk kell arról is, hogy az Európai Bizottsággal milyen nagyok közöttünk a véleménykülönbség. Ez is jól mutatja, hogy a jogalkotás mennyire nem működik az Európai Unióban. Nagyon furcsa az, hogy halljuk itt a Fejlesztéspolitikai Bizottság saját kezdeményezési jelentésére elhangzottakat. Évekig dolgoztunk e, bizonyos témákon, a saját e, tapasztalataimat idézve, nagyon sok nagyon sok dolgot értünk el faluat nélkül, és az Európai Bizottság úgy tudunk javítani a világszerte normákon, hogyha odafigyelünk, hogyha úgy dolgozunk ebben a világban, hogy közben Kínával kell versenyre kerülnünk, és ki tudja még kivel. The biggest group of consumers in the world. A legnagyobb belső piac Európa a legtöbb fogyasztóval, ezért, hogyha az értékláncot vizsgáljuk, akkor magasabb normákat kell bevezetni, hogy a többiek minket kövessenek. Úgy tűnik azonban a jogszabályok az ellenkező irányba mutatnak, a normákat csökkentjük, lejjebb visszük, hogy versenyre kellhessünk mindazokkal, akik fityet hánynak az emberi jogokra és egyéb fontos szempontokra. Mi természetesen azon dolgozunk majd, hogy egy jó vélemény születhessen, és better relationship between the part. Remélem, hogy az Európai Bizottság is majd e, a mi oldalunkra el végső soron. Köszönöm. Az elnök, igen, a mai ülés során világosan kiderült, hogy az Európai Parlament mennyire elégedetlen az Európai Bizottsággal, mint hogyha nem értenék, hogy mik az alapvető európai értékek, és ezeket hogyan kellene érvényesíteni a kereskedelmi szakbizottság, kereskedelmi politikában. Komolyan föl fogom vetni ezt magasabb szinten, hogyha ezügyben nem tudnak a meleged, megelégedésünkre szolgálni. Az európai értékek letéteményese az Európai Parlament a kereskedelmi politikánkban ezeknek meg kell jelenniük. Újra és újra azt látjuk, hogy az emberi jogokat lábbal taposó országok, főként Afrikára gondolok, de most nem fogok neve, néven nevezni országokat, ahol borzasztóan bánnak emberekkel, ilyen-olyanokból, és mi egész egyszerűen struszpolitikát folytatunk azért, mert jó és olcsó velük kereskedni. Hát ez így nem megy hosszú távon. Nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság beszámoljon arról, hogy valami tett annak érdekében, hogy azokat az alapvető értékeket és eszméket, amelyekre Európa alapul, ezeket a kereskedelmi politikában végrehajtja. Can I thank, um, thank for, um, for chairing the previous items in my absence? I'm sorry, colleagues, I'm... Elnézést kérek, kollégák, hogy késtem a, késett a vonatom, ezért nem tudtam hamarabb ideérni. Köszönöm Nős Dívánnak, hogy elnökölt eddig is. A hetes napi rendi ponttal folytatjuk. Az unió általános költségvetésére alkalmazódó pénzügyi szabályok. Egy véleményt készítünk a Költségvetési és a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság számára. Az elnöke vagyok ennek a szakbizottságnak, és ennek a véleménynek az előadójaként is uh, mondanom kell pár szót arról, hogy miről is van itt szó, aztán pedig meghívott eh, vendégeinket fogjuk meghallgatni. Ez az első ilyen eszmecsere, dokumentum nélkül, hogy lássuk, értsük, hogy mit is javasol az Európai Bizottság, és aztán majd meghallgatjuk azokat a szervezeteket, akik uniós pénzekhez jutnak, hogy ők hogyan vélekednek a, kö, a pénzügyi szabályainkról. Először is miről van itt szó? Last year, Budget Commissioner Georgieva presented... Georgieva biztos asszony benyitott egy javaslatot az unió költségvetésének egyszerűsítésére vonatkozóan a pénzügyi rendeletek radikális felülvizsgálatára, a teljes és az ágazati rendeletek változására vonatkozó új szabályokat javasoltak. Egyszerűsítés egyében, hogy egyszerűbb legyen ezt alkalmazni. Tudom a saját tapasztalatomból, hiszen uniós strukturális alapokkal képviselővé válásom előtt dolgoztam, és tudjuk, hogy mennyire nehéz tud ez lenni. De vannak mások is ebben a felülvizsgálatban, amivel foglalkoznunk kell, amely én például that in the external budget headings the commission should a külső kiadásokban például 10%-át a pénzeknek a váratlan célokra kell félretenni. Ez fontos kérdés, mert a pénzügyi rendeletek javaslatából nem derül ki, hogy ez a 10%-os visszatartott pénz hogyan működne. Először is az Európai Bizottságot hallgatjuk majd meg. Van is most már egy név előttem, ha minden igaz. Az Európai Bizottságot hallgatjuk meg, aztán három különböző szervezetet, akik uniós pénzek kedvezményezettjei from Germany. We're going to hear from... Németországból a Concord civil platform, és a platform a harmadik, amely önkormányzatok koalíciója. Őket hallgatjuk meg majd, de először az Európai Bizottsággal kezdjük, akik az Európai Bizottság javaslatát fogják felvázolni nekünk. Olivier Volbrook a Költségvetési Főgazgatóságtól érkezett. Ha 5 percben össze tudná foglalni, hogy körülbelül mi, milyen javaslatot tettek le az asztalra, és hogy ez milyen kihatása van a fejlesztés politikára. Thank you very much, Chair, for giving us the opportunity to, to summarize in a nutshell the main aspects of our proposal. I will be Köszönöm, röviden fogok beszélni, mert eh, a fő cél ugye az, hogy az érdekelteket meghallgassuk. Area of, um, of, of reform. E, ez is egy nagy reform e, folyamat, és alapvetően az érdekeltek két aggodalmára koncentrálunk, amelyet többször kifejeztek az elmúlt években Egyszerűsítés és rugalmasság. Ezt kérik. Tehát, hogy hozzunk ki a lehető legtöbbet az EU költségvetéséből. A nyilvános konzultáció eredménye elég egyértelmű, 65%-a a stakeholdereknek nagyobb rugalmasságot kér, e, és 70, e, bocsánat, 65%-a hát több egyszerűsítést kér, 79%-a pedig nagyobb rugalmasságot. Nos, mit is javasoltunk? Először is jobban bizalmon alapuló megközelítést akarunk a partnereinktől, nem ismeretlenek ők számunkra, és csökkenteni kell a terheket, csökkenteni kell a komplexitását a szabályoknak, mert megbízunk bennük. Az alábbi elvek alapján reformálunk, tehát egységes szabálykönyv, amelyet nem annyira a feladat, hanem az entitás formája természete szabályoz, határoz meg. Emellett nem annyira az input, hanem az eredmények fényében akarjuk a finanszírozást nyújtani. Szintén fontos, és erről már volt szó a bevezetőben, egységes audit amely eddig nem volt. 5-6 audit is volt adott esetben. Egységes auditot akarunk. Cross Reliance. Nagyon-nagyon mély exante értékelést akarunk, és azt szeretnénk, hogy egyszerűbbek legyenek a szabályok. Ugyanolyan szintű védelmet akarunk nyújtani az EU költségvetésnek, mint más területeken, tehát további auditokra azon kívül, amik ezt elérni képesek, nincs szükség. Csökkenteni akarjuk tehát a terheket, és ezzel a lesz egy keretmegállapodás, ami tartalmazza majd ezt a megközelítést. Azt gondolom, hogy mindez már elég jól ismert, de azért nézzük meg még egyszer. Tehát van egy nemzetközi szervezet, amely akár öt auditot is kaphat eh, különböző szervezetek részéről, donorok az EU részéről, a számbevőszék részéről, vagy akár még egy független auditor részéről is, tehát akár öt auditot is elszenvedhet a projekt. Ezt szeretnénk felváltani egy audittal, amely ráadásul a terepen végzett feladatokat célozná meg. Szeretnénk tehát a Europe Aid részvételét megkönnyíteni a nagyobb, több donoros kezdeményezésekben, ahol a szabályok átalakítása szükséges ahhoz, hogy könnyebben tudjunk a sokszereplős projektekben részt venni. Ennek révén a hatása is nőhet a fellépésünknek. Ez tehát az egyszerűsítési része a programunknak, másik fontos része a javaslatnak a rugalmasság, egyfajta rugalmassági puffert szeretnénk kialakítani, amely gyakorlatilag egyfajta válságtartalék, ha úgy tetszik, hiszen minden évben vannak válságok a világban. Thank you very much for that. Well, we'll have, I've got some... Köszönöm. Lesznek kérdések de meghallgatjuk akkor először a vendéghozzászólókat. Három vendéghozzászólónk van, különböző szervezetektől. Lefle úr, a német GIZ-től, amely a nagy német szervezeteket képviseli, a, a pillér szervezeteket, ha úgy tetszik ide tartoznak a különböző fejlesztési ügynökségek. Tehát itt a nagy ügynökségekről van szó, amelyeket az európai, eh, nagy projektekről, amelyeket az Európai Bizottság pénzel. Ines Gemala asszony, szintén itt ül, a Concord szervezet nevében fog beszélni. Ez eh, egy olyan NGO platform, amely az Európai Unióban működő NGO-kat képviseli, és Péter Nib, a VNG International-től a platforma képviseletében, amely e, olyan önkormányzatokat e, fog össze, amelyek fejlesztési kérdésekben is aktívak. E, én késtem, kicsit elszaladt az idő, ezt kérem, hogy önök is tartsák észben. Lefle úr kap először szót, majd Jamala úr, eh, Jamala asszony, bocsánat. Nekem eredetileg azt mondták, hogy 7 percen van, akkor ez legyen most kevesebb, jó? E, elnök úr, e, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, a hálózat nevében, amelyben részt vesznek mindenfajta szervezetek az EU különböző tagállamaiból, és amely e, hálózat az Európai Bizottsággal már régóta együttműködik. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt lehetünk, és a pénzügyi rendeletről kérdezik a véleményünket, értékelhetjük az anyagot. Értjük és üdvözöljük az Európai Bizottság szándékát, hogy a pénzügyi rendeletet, tehát az FR-t egyszerűbbé akarja tenni annak érdekében, hogy az idő kihívásaira jobban válaszoljon, illetve hatékonyabb legyen. Tehát az egyszerűsítést kell elérnünk a különböző partnerek számára, növelni kell a flexibilitást a jobb eredmények érdekében, ezt üdvözöljük. A, a Practitioners Network nevében az új FR módosítás különösen azért fontos, mert az egész szöveget átszerkeszti, és a külső fellépésekre nem tartalmaz külön szabályokat. Szintén fontos, hogy az Indirect Management Implementation módot megváltoztatja, amely fontos a külső fellépésekben. Elismerjük a dicséretes célkitűzéseket arra, hogy egységes mechanizmus és költségvetés végrehajtás legyen, ugyanakkor az egységes szabálykönyv sajnálatos módon nem valósul meg. A benyomásunk az, hogy a javaslat a már létező FR-ből és annak végrehajtási szabályaiból emelt át részeket. Komoly részei a jelenlegi szövegnek, azok nem lettek figyelembe véve, vagy törlésre kerültek. Éppen ezért a bonyolultsága a szabálykönyvnek növekedett a rendelet szerkezete is alapvetően megváltozott, sajnálatos módon nem javult, sőt ellenkezőleg olvasva ezt a dokumentumot, már a dokumentum is nehezen megérhető. A különböző fejezetek ugyanazzal a konkrét dologgal foglalkoznak, adott esetben a definíciók homályosak és nem kötelező erőjűek, nagyon sok a labirintusszerű szabályozás, és hiányoznak ágazati alszabályok. Ez különböző értelmezésekhez vezethet, amelyek eh, ahhoz vezethetnek, hogy az engedélyező tisztviselő adhok döntéseket kell, hogy hozzon ami a külső fellépésekre vonatkozó jelenlegi fejezetet eh, illeti. Itt eh, ez nem lett barát az új szabálykönyv. Egész egyszerűen nem veszi figyelembe azt a törékeny környezetet, amelyben az NGO-knak dolgozniuk kell. Négy főpontunk, amiről itt szeretnénk beszélni, e, a következő először is e, a szabályok és eljárások e, figyelembe vétele, amely nem történik meg, Noha ezek az ügynökségek a tagállamokhoz tartoznak, e, a szabályok és standardok betartása e, kötelező, noha ezeket, ezek a szervezetek tanúsítva is vannak, az FR on our systems. Quite the contrary. Ehhez képest az audit deklarációkra van még szükség továbbra is. A, a szabályokat figyelembe kell. Kevesebb duplikációt eh, és költség, több költséghatékonyságot akarunk látni. Azt is gondolja a hálózat, hogy egyelő esélyekre van szükség, a tagállami ügynökségek ugyanazt az elbánást kell, hogy kapják, mint a különböző más szervezetek. Úgy gondoljuk, hogy az EU eh, pénzek elköltésénél komoly tapasztalatunk van, közösek a célok, közösek az elvek. Harmadsorban az EU kell, hogy fizesse a teljes költségét a hozzájárulásainak, amikor indirekt módon a tagállami ügynökségeket használja, akkor használja azok infrastruktúráit is, e, tehát e, mi azt szeretnénk, hogy a teljes költségét fizesse a fellépéseknek, beleértve az administratív e, költségeket is, ez jelenleg nem így van. Különben egy harmadik országnak vagy másik félnek kell ezt megtenni, ami az együttműködési készséget csökkenti. Az EU jelenlegi gyakorlata nem veszi figyelembe azt a törékeny környezetet, amelyben ezek a fejlesztő ügynökségek működnek. És noha mi támogatjuk mondjuk azt, hogy az eredményekre koncentráljunk, a, ennek definíciója nem világos. Világos definícióját akarjuk látni az eredmény kifejezésnek, mielőtt ahhoz kötjük a kifizetéseket és ehhez útmutatásra van szükség. Az eredményt output értelemben lenne érdemes használni. A különösen a Cross Reliance Audit és Assessment vonatkozásában kell további munkát végezni a szövegem. E, úgy gondoljuk, hogy a költségstruktúrák e, vonatkozásában is lépések. Counting of for implementation in challenging environment. Jobb végrehajtásra van szükség e, ezekben a környezetekben, illetve problémás az eredmény kifejezés. Világos definíciókra van szükség a dokumentumban is. The uh, Practitioners Network will suggest a new article on indirect... Uh, és végezetül a Practitioners Network uh, természetesen áll a parlament és további intézmények uh, rendelkezésére, és további információkat is uh, hajlandók vagyunk adni. Remélem, hogy betartottam a rendelkezésre álló időt. Köszönöm. Lesz majd kérdés a végén, úgyhogy jó, hogy gazdálkodunk az idővel, bár nem volt megkötve a keze. Következő hozzászólónk, igen, Jimala asszony, a Concord képviselője. Jó napot! Inez vagyok, Concord Platform. Megpróbálom mindig tartani az időt, kezdem. Ez a prezentáció három kulcsfontosságú fogalom közé, köré szerveződik, melyek a szabályozás változás hatásait vizsgálják. Mindegyik fogalom kapcsolódik kulcsfontosságú koncepciókhoz, amelyek a DEFCO projekt végrehajtásokat javasolnak. Ez a három fogalom, melyet meghatároztunk, a harmonizáció, rugalmasság és egyszerűsítés. Kezdjük a, az első fogalommal, harmonizáció a szabályok a pénzügyi eszközök, szerződések és támogatások közötti szabályok korrelációja hasznos, ha csak nem mossa el a határokat a támogatások egyes formái között, hiszen a támogatás egyfajta tulajdonjogot is jelent felvállalását, ami a többi eszközben nincs benne. A pénzügyi szabályozás célja az, hogy egyszerűbb, rugalmasabb folyamatok valósulnak meg. Ahhoz, hogy ez megfelelően végrehajtásra kerüljön, biztosítani kell azt, hogy harmonizált értelmezést nyerjenek a különféle szerződéses hatóságok szerepkörei, ne legyen tehát az esetről esetre eltérő jogértelmezésnek. Például az EU egyik delegáció másképp értelmező szabályokat, mint egy másik. Aztán a második fogalom rugalmasság. civil szervezetek szempontjából a szerződés, szerződő hatóság által megengedett rugalmasság bizonyos szerződéses aspektusokban nagyon hasznos lehet. Például pozitív változás az, hogy az önkéntesek munkáját jogosultnak lehet elszámolni társfinanszírozás szempontjából. Ez jó hír, mert nagyon sok partnerünk önkéntesekkel dolgozik. Aztán még tisztázni kell viszont az, hogy mindez hogy működik a gyakorlatban, és hogy a végső összeg, a támogatás végső összegét miképpen számolják ki, mert a önkéntesek munkája gyakorlatban díjazás nélkül valósul meg. Aztán ha folytassuk a pozitív módosulásokkal. Említenünk kell azt, hogy egy új elem van, a természetbeni hozzájárulás is elszámolható társfinanszírozásként. Például partnerships, where partners that are... olyan partneri viszonyok, amelyek nem rögzülnek ugyan a szerződésben, mégis hozzájárulhatnak eszköz, anyag vagy egyéb hozzájárulással, természetben hozzájárulással a projekt sikeréhez. Aztán mindez kapcsolható a rugalmasság fogalmaz a harmadik felek bekapcsolásához, támogatásához. Mint tudják, a kisebb CSO-k, amelyek nem bírnak megfelelő kapacitással, közvetlen pályázatok végrehajtásához kaphatnak támogatást kiemélműs révén. Ezzel lehet biztosítani a minőséget, a programkészítés minőségét, miközben a építés minősége e modalitás mögött megvalósul. A, szél, a szélszók szerepe nem csak az kell legyen, tehát hogy csatornázzák a pénzeket a terepre. Aztán az utolsó fogalom az egyszerűsítésé. Bár meg kell feleljünk egy sor szabályrendszernek, a DEFCO projektek végrehajtásában az egyszerűsítési intézkedések mindig üdvözlendőek. Például a Cross Reliance az auditok révén tekintetében, az egyes EU donorok vonatkozásában pozitív fogadhatást kapott. Jó változás az, hogy a német MOFA auditált egyik projektunkat, és a DEFCO elismerte ezt az eredményt ez a munka megkettőzését és a források megkettőzését is elkerülhetővé teszi. A CFC-k, a CFC-k saját szakpolitikáikra is támaszkodhatnak, se, ha már pozitív értékelték őket. Tehát az, egy, az ellenőrzések többszöri rétegéről átváltatunk a cross-reliance módszertanra. Az egyszerűsítésnek egy másik aspektusa a dolgozók kifizetésének egyszerűsített formátumát is jelenti, ez nagyobb átláthatóságot is teremt az EU adófizetők pénzének felhasználásában. Ugyanakkor is meg kell vizsgálni azt, milyen gyakorlatokat tapasztalatokat szereznek a kedvezményezettek és az EU munkatársak, a tisztviselők, hogy vajon ez a módszertan valóban csökkenti az adminisztratív költségeket, és az NGO képesek-e, hajlandóak-e többet dolgozni a ö, keretösszegek lejelentésével, ezen általány összegek végrehajtásával. Nem biztos, hogy ez egyszerűsítés valóban hasznot hoz. A, a általány költségek elszámolását nem feltétlenül tekintik a felek kevésbé terhesnek, mint a tényleges költségek elszámolásának gyakorlatát. E, eredetileg egyszerűsíthető így, de minden szerződő hatóság bekérhet kiadásokról szóló számlákat vagy bizonylatot, akár szigorítva a mostani eljárás szabályait. És ez persze megint rámutat a harmonizáció fontosságára. Azt is szeretnénk hangsúlyozni, hogy az összeősített költségelszámolási opciók nem feltétlenül leghatékonyabb módjai a szabályok és eljárások összeősítésének. Nagyon sok más követelményt lehet módosítani, és ezzel csökkenteni a, egyrészt a támogatási kedvezményeket és az EU intézmények terheit. Például a kiválasztási eljárást mód, egyszerűsítése, a folyamat egyszerűsítése, ez a CFCU keres, adminisztratív terheit csökkenteni. Különösen a kisebb CFCU esetében lehet ez fontos. Konklúziókat elmondhatjuk, hogy nagyon sok pozitív újdonság tapasztalható e az EU Financial Regulation-ben, ugyanakkor a ördög a részletekben bújik meg, ezért kell megvizsgálni, mi hozhat a terepem a valós végrehajtásban igazi változást, hiszen ezt keresünk mindannyian, ez a cél. Thank you very much for that. And last but not least, Mr. Nick from Platforma. Köszönjük a Platforma, az utolsó prezentációnkat tőlük halljuk. Dear uh, Chair, uh, dear ladies and gentlemen, it's a privilege uh, for me to uh, represent uh, Platforma in your midst. Nagyon örülök, hogy a platformát itt uh, képviseltem. Ez a legfiatalabb szervezet a három meghívott szervezet közül én a VNG International igazgatója vagyok. Ez több mint 40 országot köt össze világszerte, az önkormányzatok egy hálózata. Alapvetően a demokratikus önkormányzás megerősítése a célunk. 13 tagja van a platformának, mi vagyunk az egyik. A platforma viszonylag friss, fiatal szervezet, ezért röviden elmondanám azt, hogy 30 partnere van a platformának, körülbelül 100 ezer helyi és önko, regionális önkormányzatot képviselünk, amelyek a, így vagy úgy részt vesznek a fejlesztős politikai együttműködésben. A platforma három fő célja az, hogy stimulálják az Európai ö, Uniót abban, hogy a település és regionális önkormányzatok szerepének fontosságát felismerik. Úgy érezzük, hogy a település és regionális önkormányzatokat segíthetjük abban, hogy tisztában legyenek a fejlesztéspolitika együttműködés fontosságával, illetve együtt próbálunk javulni, profibb módon fellépni a fejlődő országokban. Négy üzenettel érkeztem a pénzügyi rendelet kapcsán. De mielőtt erről beszélnék, hangsúlyoznám, hogy az uniós támogatások közül mennyi célozza igazán a decentralizációt, illetve az önkormányzatokat a partnerországokban? Tehát mégiscsak a legfontosabb az, hogy az óriási uniós költségvetésből mennyi áll a E, települési és regionális önkormányzatok számára. Tehát röviden ennyit bevezetőként, mi a négy fő üzenet, amivel ma ide érkeztem, elnök úr? Először is az Európai Unió, akárcsak sok más nemzetközi donor, például az ENSZ vagy a Világbank, egyre inkább ismerik, felismerik az önkormányzatok hozzáadott e, értékét a fenntartható fejlesztés politikában. Hogyha bevonjuk őket a fejlesztéspolitikába, a különböző csereprogramokba, a hálózatépítésbe, akkor ezt egyre többen felismerik, hogy ez milyen jó eszköze annak, hogy a fejlődő országokban az önkormányzatiság erősödjen. Ugyanakkor, és ez az első üzenetem, az Európai Unió pénzügyi szabályai aktívan elrettentik az önkormányzatokat attól, hogy a fejlesztéspolitikában részt vállaljanak. Egyrészt azért, mert iszonyatosan bonyolultak a szabályok, másrészt a társfinanszírozási elvárások is túlságosan magas önrészt határoznak meg, illetve az ebben a munkában résztvevő munkatársak extra munkáját sem téríti meg senki. Nagyon részletes visszajelzéseket kaptunk. Most ezekben nem megyek bele ezekbe a részletekbe. A felmérés eredményét egyébként inkább átnyújtanám az elnök asszonynak. Copies are available. Van még belőle példányunk, hogyha valaki visszatartatlan vágyat érez magában arra, hogy átolvassa a kérdőívünkből levont következtetéseket, de, és itt áttérok a második üzenetre, az Európai Uniónak nagyobb mértékben fel kellene ismernie, és el kellene ismernie azt, hogy a köztestületek az önkormányzatok, hiszen a települési és regionális önkormányzatok mégiscsak a közigazgatás részét képezik. Így egyrészt fontos legitimitást ad nekik a társadalomban, illetve korlátozza is őket, hiszen el kell számolniuk a helyi önkormányzat, városvezetésnek mindig. A szabályok valahogy hívás módon azt teszik fel, hogy az önkormányzatoknak saját operatív költségvetésük van a fejlesztéspolitika céljaira. Ez egyáltalán nem szerepel az önkormányzatok mandátumában. Megtehetik ezt, mert autonomok, de a finanszírozási oldalon nincsenek erre felkészülve, és hogyha komoly partnerként akarunk rájuk tekinteni, akkor itt segíteni kell végül, de nem utolsó sorban a köztestületek, az önkormányzatok ugyanúgy el számoltathatósági szabályok alá esnek, így az Európa projektek esetében gyakran duplán büntetjük őket a kettős ellenőrzéssel. Egész egyszerűen a dolgok menete, időzítése, bonyolultsága, a kiírások, vezető kiírások miensége nem nagyon kedvez az önkormányzatoknak, lássuk be. Szerintem korábban átláthatóban is lehetne tájékoztatni az önkormányzatokat arról, hogy milyen lehetőségek lesznek majd, illetve végül, de nem utolsó sorban az önkormányzatokat nagyobb mértékben be lehetne és be kellene vonni a programok kialakításába a negyedik megjegyzésem. Is increasingly using uh, pagoda constructions. A pagoda konstrukciókkal e, állami kapcsolatokkal rendelkező fejlesztéspolitikai e, szervezeteknek e, szervezik ki. Ez időben nagyon hatékony, ugyanakkor így a az önkormányzati fejlesztéspolitikai ügynökségeket ezzel egyben kizárják eh, mindebből. Mindazokat a, mindezeket a testületüket gyakorlatilag a nagyobb eh, programokból teljesen kizárják. Köszönöm szépen, én szerettem volna elmondani. Very much and thanks to all three for keeping, keeping to time. Köszönöm, hogy mindhárman betartották hozzászólási időt. A kollégákkal folytatjuk. Szeretne ezen a ponton valaki hozzászólni? Van-e valakinek kérdése? Yeah, Heidi Hautala. Heidi Hautala természetesen az első. Big um, change to the rules in, in all... Köszönjük ezt a jelentős szabálykönyvátírást. Fontos meghallgatnunk azokat, akik uh, gyakorló alkalmazói ezeknek a szabályoknak. um, remark that uh, Mr. Leffler made about uh, the fragile conditions. That, uh... uh különösen ezekről a törékeny um, um, feltételekről uh, gondolkodtam el. Ugye nem Svédország-szerű országokban zajlanak ezek a, ezek a tevékenységek, ezek törékeny államok, vagy gyakorlatilag nem működő államok, nagyon nehéz ott elvárni ugyanazokat a számviteli szabályokat, mint amelyeket Svédországban elvárnánk. Aztán ott van a közös programozás kérdése, illetve az a, az igyekezet, hogy vonjuk össze az erőfeszítéseket, és egyre nagyobb projektek legyenek megvalósíthatóak, hogyan lehetne ezt a jövőben, mit gondol erről a közö- bizottság ténylegesen elérni. Köszönjük, nem tudom, van-e még más kollega is, aki eh, kérdezni akar, ha nem, akkor én vagyok, eh, én fogok kérdezni. Eh, bizottság felé nézve, többféle szervezet van itt, Lefő úr nem gondolja, hogy itt tényleges egyszerűsítésről van szó, sőt kifejezetten úgy gondolja, hogy sokkal nehezebbé teszi majd a saját szervezete számára a munkát. Az, hogy kevesebb az audit mondjuk mi, és ehhez képest eh, ugyanannyi lesz eh, az audit szerinte. A Concord eh, bizonyos dolgokat üdvözölt ugye az önkéntes idő valamilyen módon való elszámolása, amely egyébként a regionális alapoknál már működik, tehát miért ne lehetne megvalósítani itt is. E, vannak tehát ilyen jelleg, ilyen tekintetben javulások. E, mégis mi az ön válasza az elhangzott kritikára, mármint a bizottságé? E, nyilván a nagy pénzügyi szabályok azok mindig bonyolultak. Ilyen nagy átfogó reformokban gondolkodnak, és aztán később hangolás gondolom de érdemes a, szerz, a részleteket is tudatni azokkal, akiket ez érinteni fog. A kifizetés, az eredménytől függő kifizetés az jól hangzik, de nehéz ezt mérni. Hogyha egy projekt az elején jár, hogyan lehet ott eredmények alapján fizetni? Van-e valami fajta minimális kifizetés, vagy minimális hozzájárulás, különös tekintettel arra, hogy tényleg törékeny helyeken dolgoznak ezek a szervezetek. Tehát van, vannak jogos kérdések, felvetések itt. Kérdeznék egyet a tartalék alapról, 10%-ról beszélt, ugye? Mindig van nekünk, hogy is hívják? Vannak el nem költött pénzek, amelyeket ez most ehhez képest plusz? Tehát az el nem költött pénzekhez képest még plusz 10 Hogyha 10 ot visszatartanak, ki dönt? Hogyan döntik? Mikor fogják azt feloldani? Ezek azért hatalmas számok, ugye, mert nagy pénzek vannak a fejlesztési költségvetésben. Ki dönt ezekről a kérdésekről? Rübig úrnak is van egy kérdése. Először hadd tegye ő a kérdését, és utána adom meg a szót a bizottságnak. Köszönöm, Linda. Valóban úgy gondolom, hogy a hatékonyság növelése az egy dicséretes dolog, a politika gyakran történetmesélésről szól, sikertörténeteket kell bemutatni. Ugye vannak sikertörténeteink, mégsem beszélünk eleget róluk, teljesen egyértelmű, hogy különösen a fejlesztési politika területén nekünk egy fontos feladatunk kell, hogy legyen a családi vállalkozások megsegítése Európai Unióban is, illetve a fejlődő világban is, mert ott is van egy elvándorlás a nagyvárosok a nyomornegyedek felé, a nyomornegyedekben leginkább azért, mert a nagyvállalkozások kiszorítják a családi vállalkozásokat, a nagyvállalkozások gyakran össze vannak fonódva a kormányokkal, hogyan lehet egyenlő esélyeket teremteni. A mi pénzügyi rendeletünk az nem alkalmas arra, hogy a KKV-knak ennek megfeleljenek. Hogyan lehet tehát egy olyan keretet létrehozni, amely a KKV-k számára is megnyitja a lehetőségeket, és kialakíthatnak, kialakíthatunk egy olyan stratégiát, hogy a KKV-k is érvényesülhessenek, mi pedig elmondhassuk az adófizetőknek, uh, uh story. So the evidence-based, uh... hogy milyen sok sikerünk van, tehát a bizonyíték alapú finanszírozás azt gondolom, hogy egy nagyon fontos lépés előre. A teljesítmény alap az megint csak azt jelenteni, hogy ha valaki sikeres, akkor az kapjon több pénzt, ha egy projekt pedig nem sikeres, akkor azt le kell állítani. Hogyan lehet ezeket az elveket megvalósítani, különösen a nem városi területeken. Van nekem is egy kérdésem az alapján, amit a Concord mondott. Inyesz ugye azt mondta, hogy egy köztes testület, amely kapná a, a, az EU pénzeket, és az adhatná ki a kisebb kedvezményezetteknek. ezt talán a KKV problémát is megoldhatnám nagyon nehéz a kis szervezeteknek megfelelni ilyen nagyon szigorú szabályoknak, tehát lenne egy köztes szervezet, átvenni ezt a terhet, és ő osztaná tovább a pénzt. Lehet, hogy ez KKV-knál is működne. Nos, most akkor a bizottsághoz fordulva, rendkívül szakmaiak, technikaiak a szabályok, próbálják elmagyarázni érthető módon. Mi a konkrét javaslatuk? Milyen módon fogja ez megváltoztatni a, a dolgokat. És mindez kapcsolódik persze az AFET munkájához is, mert ők foglalkoznak a külpolitikával. A bizottságnak adom meg a szót, köszönöm. Én üdvözlöm ezt a lehetőséget, hogy a szabályok alkalmazói megjelenhettek itt, és elmondhatták a véleményüket az, hogy a külső kapcsolatok részt töröljük, az nem azt jelenti, hogy nem vesszük figyelembe a külső segélyezés eh, specifikumát, specialitásait. Eh, a derogációk megmaradnak, és ezek könnyíteni fogják a munkát a jövőben is. Egyet idéznék, külső segélyezésben, illetve válságkezelésben fenntartjuk azt a szükséges rugalmasságot, amely egyébként szükséges, hogyha válsághelyzetbe fel kell lépni. Aztán pénzügyi rendelet. Ez nem a közös végrehajtási szabályok amelyek a DCI és egyéb eszközök végrehajtását szabályozzák. Mindet egyszerűen nem lehet megváltoztatni, ez az első lépés a szabálykönyv átírásában, az általános keretet írjuk most át, és aztán a következő generációs programoknál egy hasonló egyszerűsítésre eh, kerül majd sor a konkrét külső eszközök vonatkozásában, ami a teljesítményt és az eredményeket illeti. Tudom, hogy ezek a fogalmak eh, többféle értelmezésre nyitottak. Mindenképpen mi a kultúrát akarjuk megváltoztatni. Tehát eh, a meghatalmazó tisztviselő, köztisztviselő az ne az inputra figyeljen oda, hanem az eredményekre és az outputra. Ez nagyon fontos számunkra. Nem mindig lehet az eredményeket meghatározni, azonban az outputot valóban meg lehet határozni, és onnantól kezdve előzetes megállapodás kérdése, hogy milyen output fogja beindítani a kifizetést és hogy mi, mi tekinthető a projekt megvalósításának különböző fázisainak. We want to, to simplify the... Emellett egyszerűsíteni akarjuk előmozdítani az egyszerűsített költségopciókat. Vannak különböző kísérleti projektek, konferenciaszervezés, utazás témájában azt szeretnénk, hogyha egy általány összeget tudnánk kifizetni ezekre a gyakran alkalmazott költségelemekre, ami szerintünk drámaian javítaná a helyzetet, egyszerűsítené a helyzetet, csökkenteni a hiba lehetőségeket, és az auditok szükségességét is. Megértjük azt, hogy egyszerűsíteni kell a szabályokat, és harmonizálni kell. Harmonizálni is akarjuk ezeket a szabályokat, mert mi is tudjuk, hogy fontos az, hogy hasonlóak legyenek a szabályok a költségstruktúrák, illetve a jelentéstétel vonatkozásában is. Ami a társfinanszírozási kivételeket illeti, azok megmaradnak, tehát ahol az szükséges, továbbra is lehetséges lesz százszázalékos finanszírozást kérni. egy negyedével csökkennek a szabályok. Ez az első lépés, azért ez nem elhanyagolható. Még két dologról beszélnék. Az egyik a beszerzés. Említették, hogy a helyhatóságokat előre kell figyelmeztetni. Na most az egyenlő bánásmód nagyon fontos a közbeszerzések területén, tehát nem adhatunk információt valakinek, miközben másoknak nem ugyanakkor proaktívabbak lehetünk a pénzügyi programozásról nyújtott információadásban. Aztán a folyamatos vagy cascading Smaller organizations who cannot afford the, the, the, the burden of... Tehát, hogy hogyan kapják meg a kis szervezetek a pénzeket, és hogyan lehetne ilyen több fázisú segélyezést kialakítani Ennyit eh, mondanék most el. Örülök még egyszer, hogy itt voltak a, a gyakorlók, a, a, a jogalkalmazók, és eh, szeretnénk kiadni egy brossúrát arról, hogy milyen egyszerűsítések kerülnek a szabálykönyvbe. Köszönöm, nagyon hasznos volna, hogyha ez nem tudom, nyilván nem holnapra készül, de mielőbb, annál jobb. Mert ezek a fő szakbizottságok által meghatározott munkamenet, és én vagyok a jelentéstevő. Március 21-én lesz az ülés, és az első tervezet e hónap végére el kéne készüljön a fordításokat is figyelembe véve. Hasznos lenne tehát. De hát lehet, hogy két oldal alapon meg lehet majd beszélni ezt. Ez az első lépés az önök előadásaira fogunk támaszkodni, és úgy szervezzük meg az üléseket majd kollégákkal, hogy jobban áttekintsük a dolgokat. Köszönöm mindenkinek a hozzá, mai hozzászólásait. Én a véleményemet a következő hetekben fogom megírni, és az önök hozzászólásait mindenképpen lejegyeztük, részei lesznek ennek az anyagnak majd. So now, colleagues, we're going to move on to item... Menjünk tovább. 8 és 9-es naprendi pont a költségvetési eljárás végén vizsgálódunk, megnézzük, hova ment a pénz, jól kötötték el a költségvetési forrásokat. 2015-ös általános költségvetés, mentesítési eljárás. Kérem, aki kimegy, csendben tegye. Nem akarjuk, hogy itt eh, fönnakadás legyen a napirendi pontok között az IDF, az Európai Fejlesztési Alap, az EU költségvetés egyik része, meg a DCI, amely a költségvetés bemlevő rész. Paul Rübig, a vélemény szerzője, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság részéről Paul öröm, örömmel látlak. Mit gondolsz ezekről? Köszönöm szépen, Linda. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy 2015 nagy előrelépést jelentett. Az Európai Biztonsági ö, Trust alap Afrika irányában a parlamente való konzultációt lehetett volna javítani, talán az Európai Fejlesztési Alap 1,5 milliárd eurót tud a 11. programban előirányozni. 86,1 milliót adtak be a donorok, 2016-ig azonban csak 47 milliót fizettek be, kicsit több, mint a felét ennek az előrányzott összegnek. Tehát hiányzik még, egy komoly rész. Meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy megszerezzük ezt a pénzt a finanszírozáshoz. Úgy gondolom, hogy az Európai Fejlesztési Alapot még mindig a saját rávonatkozó szabályozása irányítja. Az Európai Parlament véleménye szerint az Európai Fejlesztési Alapot be kéne integrálni az európai költségvetésbe. Ez nagyobb átláthatóságot hozna, lehetővé tenni számunkra azt, hogy jobban támogassuk e területet, és azt is lehetővé tenni, hogy jobban átlássuk ennek a működését számon kérhetőbb legyen a parlament, nemzeti parlamentek és az állampolgárok szempontjából is, meg a kedvezményezettek és kedvezett országok szempontjából. Nagyon sokkal nem hisznek az európai demokráciában már. Egyik oka ennek talán éppen az, hogy nem jól kommunikáljuk azt, hogy Európa mit végez el, mit csinál, mit, mi hasznot hoz nap, mint nap. Ezért kell megváltoztatni a politikánkat, nem csak tájékoztatva a, a, a siló vagy, vagy, vagy, vagy cső stratégiában, a nagyon sok tudássiló van, ugyan külön-külön álló tudástorony, ám nincsenek közöttük olyan vezetékek, amelyek összekapcsolnák a tudásokat. Tehát egy ösztönző alapú módszertana volna szükség a bizottság részéről a többet, többé, többért többet elv alapján, ahogy ezt egyébként tesszük a szomszédság politikában. Ez egy sikeres, megbízható politika, teljesítmény alapú, és sikertörténeteket hozott, segíti a kapacitásépítést különféle szinteken, és ilyenként hasznos ez a módszertan a kis léptékű projektek támogatása a helyi közösségek számára nagyon nagy hatást hozhatna. A Nairobi magas szintű fórum a globális partnerség témájában ezen országok számára is felvállalhatóvá tették, ezeket a programokat magukének érezhetik ezeket. Megkettőnyített mindent a közvetlen költségvetési támogatások terén, azonban több, körültekintőbbek kell legyünk olyan országokban, ahol nincs elég demokratikus ellenőrzés a végrehajtásban. Az is nagyon világos ugyanakkor, hogy pozitív tevékenységek nagyon sokat tanultunk, és mindez az adófizetők pénzének jobb felhasználását, az azzal való jobb sáfárkodást teszi lehetővé. Európa ez irányban jó irányban halad, de többet kell tennünk. Uh, thank you very much. Köszönjük Rübik kollégának. Um, Mr. Ponga. Oh. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Tényleg csak villámsebesen köszönjük Rübik kollégának ezt a munkát, fontos munkát, amit eddig végzett. Osztom az álláspontját és azt a javaslatát is, Mi szerint a fellépésünk hatékonyabb együttműködésben kell, hogy megjelenjen. Azon tam, országokat kell legjobban segíteni, akik konkrét eredményeket érdekel, a jó kormányzás, az emberi jogok tiszteletben tartása, terén, ahogy azt tesszük egyébként a szomszédságpolitika esetében is, hogy azt Rübig úr elmondta. Ezt érdemes ezt az utat követni, miközben persze tartjuk magunkat ahhoz a szükség lethez, hogy a, ezen országokban a civil szervezeteket e, igazságtalanul ne e, büntessük azért, mert a kormányzat e, valamit meg, nem tett meg. A nem együttműködő országok esetében az Európai Unió fellépése költségvetési támogatás formája helyett projekt alapúvá kellene, hogy váljon. Ezért jelezném Rübigónak azt is, hogy erre vonatkozóan egy módosító is benyújtok majd, hogy finomítsuk az álláspontunkat arra vonatkozóan, hogy 2020 után, Koton után egy konkrét eszközt hozunk létre a tengeren túli területek és országok szemére, hogy az Európai Fejlesztési Alapból ők is nagyobb mértékben részesülhessenek. Köszönjük szépen, Heidi Hautala következik. Um, I came across with quite shocking uh, conclusions in um, the report of Court of Auditors. A szemövőszék jelentését uh, megdöbbenve olvastam, hiszen megint nem tudtak pozitív véleményt nyilvánítani a fejlesztési alap költekezései e, apropóján. Az African Peace Facility esetében még az Európai Bizottság politikai főigazgatóság sem gondolja úgy, hogy e, hibáktól mentes lenne ez a program. Az Európai Bizottság pedig azt javasolja, hogy biztonsági okokból a finanszírozást terjesszük ki, ezért roppant körültekintőnek kell lennünk. A külső migrációval összefüggő költekezésünk, kiadásaink, eh, egy szóval összefoglalva, eh, eh, rémes. A migrációval kapcsolatos kiadások ügyében a szemövőszék is kimondja, hogy rövidtávú politikai indokok vezetnek bennünket, és sok édeskevés eredményt hoz. Kollégák, emellett nem mehetünk el szótlanul. Migrációs célokra átirányítani pénzeket éppen ezen okoknál fogva szerintem elfogadhatatlan. A szegénység csökkentése, a különbségek csökkentése kell, hogy legyen ennek a célja, e, nem a migráció e, azonnali lelassítása. E a számvevőszék azt is kimondja, hogy a külső migrációs politikai kiadások a szomszédos országokban bizony nem tűnnek túlságosan hatékonynak, a szakpolitikai célok megvalósulását nem lehet bizonyítani. A számvőszék nem tudta megmondani, hogy pontosan mennyit költött az Európai Unió migrációs célokra az Európa Fejlesztési Alapból, annak ellenére, hogy még több pénzt szeretnénk átcsoportosítani ilyen célra, ez különösen akasztó. A tematikus prioritások miatt nem lehetett egy partner országra, egyetlen egy partner országra kritikus tömegű pénzt koncentrálni. A monitoring is sem kielégítő szintű, egész egyszerűen, mert a tematikus programok céljait ezek nem tükrözik, az eredmény indikátorok a tevékenységeket mérték az e, eredmények helyett. A lezárult projektek kétharmadában a vizsgálat azt mutatta, hogy csak részben érték el a célt, részben azért, mert túlságosan általános jellegűek, nem túl pontosak, így nagyon nehéz megmondani, hogy milyen eredményt keresünk vagy vizsgálunk egyáltalán. Meggyőződésem, hogy a bizottság megközelítése, hogy a migráció és a politikai életénk a fú, módon történő összekapcsolás egész egyszerűen indokatlan. A számvőszék azt is mondta, hogy a migránsok emberi jogainak tiszteletben tartása kellene, hogy kiinduló pontunk lenne. Ez nagyon fragmentált és tényleg csak elméletben jelenik meg. Heidi Erika Guerrero. Heidi Erika Guerrero következik. A Frunculika kollégám helyét próbálom betölteni, aki az a frakció eh, árnyék előadója, úgyhogy én is olvasni fogok. Frunzulika would like to welcome the mention in the opinion. Frunzulika úr szeretné elmondani rajtam keresztül, hogy a parlamentet az, az e EDF programozásában nagyon mértékben be kell vonni hiszen másképp nem tudunk, nem tudjuk a donoroktól elvárni, hogy eleget tegyenek a vállalásaiknak. A fejlesztési alapot be kell építeni a uniós költségvetésbe. Érdekes lenne tudni, hogy erre egy határidőt meg tudunk-e állapítani. A fejlesztési alapnak olyan projekteket kellene támogatnia, amelyek valódi munkahelyeket teremtenek a helyi lakosság számára, illetve a befogadó gazdasági növekedés alapjait teremtik meg, és mindenkinek tisztességes élethez való jogát betartsuk. Az fejlesztési alap felhasználása során ezen cél teljesítését egyértelműen kellene tudni bizonyítani. A pozitív kondicionitás lehet módja annak, hogy az EU által finanszírozott projektek valóban érdemi fejlődést és demokratizálódást hoznak. Végezetül üdvözlöm, illetve Frunzulika úr üdvözli azt a tényt, hogy a demokratikus ownership fogalma bekerül az EDF projektek kapcsán, hiszen fontos, hogy magukének érezzék a demokratikus értékeket a támogatottak. Köszönöm, más nem kér szót, ezért a DG DEFCO részéről érkezett igazgatónak adom meg a szót, ő mit gondol mindenről. Kérem, ne túl hosszan, mert még kettő napi rendi pontunk van, és fél hétkor be kell fejeznünk. Yeah. Madame la Présidente, je remercie euh, le rapporteur, euh, M. Rubik. Köszönjük. Köszönöm Rubik úrnak ezt a véleményt, amelyet a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak írt. Megfogalmaz egy sor ajánlást, először is az összes alapról, a parlament, a bizottság egyetért abban, hogy növelni kell az átláthatóságot, és az Európai Parlament korábban már ezt kifejezte decemberben. Mi egyébként a jövőben is megpróbálunk rendszeresebb és teljesebb információt adni a parlamentnek, illetve a fejlesztési bizottságának. Ami a kifizetések szintjét illeti, eh, amelyről azt mondja a parlament, hogy nem elég eh, magas, ugyanakkor eh, azt azért tudni kell, hogy 626 millióról van szó, és nulláról indultunk, miközben eh, közben létre kellett hozni a struktúrát, illetve fel kellett venni a személyzetet, az embereket, és én azt gondolom, hogy ez egy jelentős eh, fegyvertény. Ehm, nyilván meglátjuk, hogy ez majd így folytatódik-e, ehm, hogyha ezek az ígéretek beválnak-e. Ami a rendeletet illeti, a pénzügyi rendelet reformja itt is kötelezettségeket ró ránk, új javaslatot fogunk benyújtani, és meg kell vizsgálni azt is, hogy lehetséges-e egy rendelet az összes alapra. Ami a Fednek a költségvetésbe vonását illeti, a jelenlegi pénzügyi szakaszban ez múlik attól is, hogy a kotonói megállapodás után mit kezd egymással az EU, illetve az AKC. Ezeket a dolgokat még most nem lehet látni, nem lehet eldönteni, de mi természetesen nyitottak vagyunk. Ami a költségvetési támogatást illeti, az továbbra is fontosnak tartjuk, az Európai Bizottság fontosnak tartja. Örülünk a támogatásnak, osztozunk a parlament aggodalmában, és mi is az emberi jogokra, a demokráciára, a jogállamra akarunk koncentrálni. Teljesen nyilvánvaló, hogy az átláthatóság szintén fontos, és ez igaz azokra a programokra is, amelyeket közpénzből finanszírozunk. A, az útmutatás, illetve a monitoring már most rendelkezésre áll, akkor, hogyha romlik a helyzet, akkor különböző koordinációs módszerek és egyéb lehetőségek vannak, adott esetben fel is lehet függeszteni a támogatást. Egyetértek azzal az elvel, hogy többet többért. Én úgy gondolom, hogy ez nem valósult meg teljesen, azonban az incentive-based approach az szerintem fontos illetve sikeres volt, erőmozdította az emberi jogokat, jogállamiságot. Ez akkor történik meg, amikor a partnerek elkötelezettek a reformok iránt, ugyanakkor nem volt megfelelő ösztönző arra, hogy politikai akarat hiányában is működjön. Tehát ez a nehézség. E, nyilván nem zárjuk ki ezt az elvet, nem utasítjuk el, de látjuk azt, hogy a többet többért az igazándiból legfeljebb katalizátor és nem pedig motor. Folytatni kell az elvek bevonását, beépítését mindenbe, amit csinálunk, tehát egy jogalapú megközelítésre van szükség, illetve a civil társadalommal való együttműködésre ami a félidős felülvizsgálatát illeti a 11. EFA-nak. Eh, Mimica biztos eh, erre kötelezettséget vállalt, hogy eljön legalább évente egyszer ide önökhöz beszámolni. Köszönöm. Rübik úr. Kíván hozzászólni a végén? Igen. Szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak, amit mondott. Szerintem itt nálunk az a, a cél, hogy idővel azt is tudjuk bizonyítani, hogy az általunk finanszírozott projektek valóban sikeresen tovább vihetőek legyenek. Úgy gondolom, a többért többet politika célja az, hogyha működő struktúrák létrejönnek, hogyha a kapacitásépítés működik, akkor bemutatható lehet az is, hogy ezek a projektek valóban hasznosak mind a két fél számára hoztak előnyt. Ha ugyanakkor azok a területeket, olyan területeket finanszírozzunk, amelyekről előre tudjuk, hogy nem oda megy a pénz, ahova kell, akkor ugye megállapítható, hogy az igazgatásban valahol elcsorog a pénz ide-oda, és a tényleges projektbe nem jut el már a pénz. Ilyenkor itt sokszor a jogászok egymással kell, hogy a, a szerződéseket megvizsgálják. Ami nálunk azonban fontos, az Európai Parlament körében az az, hogy ezek, azok hogy a projektek ténylegesen látható módon, az állampolgárok számára látható módon sikeresen kerüljenek végrehajtásra, és ne az ne tűnjenek el a pénzek az igazgatás útvesztőjében, ugye túl gyakran sajnos fordul elő az, hogy a projektek nem tudnak létrejönni, befejeződni. Tehát a jövőben olyan költségvetési módszert kell alkalmaznunk, ahol a projektek olyan projekteket nem, olyan országban nem finanszírozunk projekteket, ahol nem valósulnak meg. Persze olyan országokban, ahol a demokrácia és az átláthatóság nem működik, nem lehet az adó fizető pénzeket elvesztegetni a jövőben. Egy kritérium kell legyen ez, amelyre a parlamentnek külön figyelmet kell majd szentelnie. Köszönöm. Utolsó szó jogán Heidi, Heidi Hautala. Nagyon érdekelne az Európai Bizottságtól a, a számbevőszéki jelentésre vonatkozó reflexiók, különösen a migrációs kérdésekben hogyan reagálnak majd erre. Nagyon érdekel majd. Bagú úr reagál a számbevőszéki jelentés a migrációra vonatkozó részére? Euh, Nem, ezen a ponton konkrétan nincs mit reagálnom erre. Akkor ki tudna? Could react akkor ki tudna ezekre a számvevőszéki megjegyzésekre reagálni valamilyen módon? Nagyra becsült igazgató úr. A számvevőszék jelentése a DJ Defco kapcsán csak tényleg külső jellegű, hiszen eh, szomszédságpolitikai főigazgatóságot is illeti, ebből a szemszögből kell nézni de írásban tudunk esetleg válaszolni a kérdésére, hogy szeretné. Sajnálom, hogy el kell húznom ezt tovább, de ez nagyon fontos, mert a számvőszék például az African Peace facility is beszél. A bizottságnak ehhez semmi köze nincsen? Mais, bien entendu, mais le, le, il n'y a pas de lien entre l'African Peace Facility. Az szerintem a szemvőszék migrációs jelentése és az African Peace Facility között közvetlen kapcsolat nincsen, mert Válaszolhatok, elnök asszony? Először is volt egy közös megbeszélés a DEVE és a KONT szakbizottságok rendezésében a két elnök és a fő DEFCO főigazgatója is eljött bizonyos kérdésekre reagálni, válaszolni. Esetleg parafrazálhatom az mindazt, amit ezen az ülésen elmondott. Először is. Dans un mécanisme de financement du... Itt ebben az esetben egy békefenntartási eszközről van szó, amelyet az afrikaiak maguk hajtanak végre. 2004-ben állt ez fel egy politikai kezdeményezésre. A célja az volt, hogy egy pánafrikai megközelítést alkalmazzunk. Ez egy sajátos eszköz volt. Ez egy úgynevezett flagship, tehát hogy zászlóshajó kezdeményezés volt, és alapvetően azt szolgálta, hogy a békefenntartást maguk az afrikaiak hajtassák végre. Ehhez megfelelő pénzügyi módszereket is rendeltünk, hogy az Afrikai Unión keresztül ezt lehessen finanszírozni, és az Európai Bizottság így e, támogatta az Afrikai Uniónak ezt a típusú fellépését. Ezt egyébként roppant konkrét monitoring követte figyelemmel, a pénzügyi rendelet értelmében egy megfelelő ellenőrzést végeztünk. A pénzügyi rendelet értelmében egy második ellenőrzést végeztünk. Az Afrikai Unió a hét pillérből álmat nem teljesített, ezért egy időközi Mm, auditot is elrendeltünk, a belső audit szolgálatot erre felkértük, és az Európai Bizottság belső audit szolgálata pontosan ezt vizsgálta, hogy az Afrikai Unió szintjén mi történt, mi folyt. Egyrészt mi egy ilyen tartalékot hoztunk létre, amely nem a műveletek jogszerűségével volt kapcsolatos, tehát nem csalásról volt szó, nem pénz ellopásáról, hanem egész egyszerűen a belső ellenőrzési rendszer gyengeségére mutatott rá ez az elemzés, ez potenciális kockázatot jelentett, tehát egy lehetséges kockázati tényezőt azonosítottunk be, és úgy éreztük, hogy meghozzuk a fel, megfelelő intézkedéseket, hogy ezzel az esetleges kockázattal szembenézzünk. Az érintett szolgálatok, a Főtitkárság és a DG DevCo, a DG Budget, az Európai Külszolgálat együtt egy cselekvési tervetől állapodott meg, amelyet 2016 során hajtottunk végre. A bizottság a belső audit szolgáltat kértük meg, hogy ezt auditálják ezt a felépést, és arra következtetésre jutottak, hogy a munkánk e, alapvetően jól zárult. A belső audit jelentés alapján és más külső elemek alapján, gondolok itt például az auditorok, külső auditorok jelentésére, úgy döntöttünk, hogy ez alapján döntjük el, hogy a kockázatot sikerült-e kezelni, fenntartsuk esetleg ezt a tartalékot, vagy ezt felszabadíthatjuk, ezt a pénzt. Vagy szóban, vagy írásban mindenképpen kommunikáljuk majd ezeket, de a DEFCO főigazgatóság éves jelentésében ez szerepel majd, amely március 31-ig kell, hogy elkészüljön. Köszönjük, Heidi, mondja az elnök asszony. Valóban múlt héten volt erről egy közös meghallgatás a konttal, de a migrációs külön jelentést azért nem vizsgáltuk, mert úgy éreztük, hogy ez persze részben DCI eh, pénz, úgyhogy egyelőre már hagyjuk ezt ennyiben, és majd a következő ülésünkön visszatérhetünk erre. A múlt héten a Trust Fund eh, témájában is It should be one of the priorities our committee. Politikai fejlesztési alap ügyét is feltettük. Heidi, jó lesz ez így, hogyha ma annyiben hagyjuk, és hogy jövőben visszatérünk rá? Úgy látom, hogy Heidi bólogat. Köszönjük az Európai Bizottságnak is. A módosítók benyújtásának határideje február 8-a, holnap után dél 12 óra. És február 28-án szavazunk majd erről a következő a tízes napi rendi pontra ugrunk tovább, még kettő van hátra. Mind a kettő humanitárius segélynyújtással kapcsolatos. Az elsős, a tízes, a Myanmarban kialakult humanitárius helyzet. A legutóbbi ülésünkön akartunk Myanmarról beszélni, de aztán kifutottunk az időből. Ezért mára tettük át ezt a napi rendi pontot. Nagyon örülök annak, hogy Andrulla Kaminára igazgató, az Európai Bizottság DJ Eco részére Afrika, Ázsia, Latin Amerika és Karib tengeri térség felelőse. Eljött ma közünk és beszámol a miameri helyzetről, a rohingyákról és más belső menekültekről. Tudjuk, hogy a rohingyáknak milyen a helyzete, tudjuk, hogy milyen um, ilyen állam nélkül hogy, a helyzet alakult ki dél van más esetekben nagyon sok uh, erőszakos cselekményről hallottunk, úgyhogy nagyon jó lenne pontosabban tudni, hogy mi folyik, milyen márban. Illetve Enike Gerrero Szalomnak is van egy kérdése Haitivel kapcsolatban. Ezt 6 óra 20-kor fogjuk napirendre tűzni Enrique, hogyha beleegyezel. Tehát van körülbelül negyed óránk, öt percre, hogyha beszélne Andrula Kaminara asszony. Madam President, thank you for inviting me back to, uh, to this committee. I'll start with discussing Myanmar. Köszönöm, akkor kezdjük Myanmarral. I want to start by stressing that the situation in Myanmar, the humanitarian situation in Myanmar is twofold. A Myanmari helyzet az két dologban foglalható össze. Az egyik dolog az az újságok címlapjára kerül, rohangják helyzete, akik az ország délnyugati részén élnek, és minden ok megvan arra, hogy ez a címlapra kerüljön. Ugyanakkor az északkeleti részben is van egy humanitárius helyzet, és erről akkor e- külön fogok beszélni. Akkor nézzük a rohingákat. Ahogyan is mondta, 1,1 millió állampolgárság nélküli személy él ott. Rakály város, állam városában, fővárosában jártam, illetve meglátogattam ott menekültáborokat, ott élnek ezek az emberek. Ezek a táborok általában úgy, vagy alapvetően úgy készültek, hogy egy évig fogják lakni őket. Gyakorlatilag most a város külvárosaivá váltak. Itt nád, nádházikókat képzeljenek el, egy szobás nádházikókat. Nem nagyon férnek hozzá a vízhez, sem az egészségügyi ellátáshoz. Tehát a legalapvetőbb szükségleteik sincsenek biztosítva. Külön aggasztó, hogy noha a táborokat eredetileg e, úgy vitték oda, hogy elismerték az elüldözöttségüket, a rohingák egy jelentős része később költözött oda. Tehát ők oda költöztek, de nem ismerték el, hogy belső eh, menekültek, ami azt jelenti, hogy nagyon kiszolgáltatottak ebben a tábor, ezekben a táborokban, mert nincsenek rajta a listákon, nem kapnak például élelmiszer segélyt, noha a szervezetek megtesznek mindent, hogy ők is kapjanak. A tábor igazgatása szintén ö, problémás. Az a bizottság, amely a táborokat igazgatja, gyakorlatilag ura az ott élő embereknek, és ezzel együtt jár egy csomó dolog. Nincs egészségügyi ellátás gyakorlatilag. Hogyha például egy nő szül éjszaka, akkor a kiárási tilalom miatt el se jut, el se jut a kórházba, csak másnap. Másnap pedig különböző eljárásokon kell, eljárásoknak kell megfelelni. Először is el kell menni a helyi eh, klinikára, és hosszas bürokrácia után mehet tovább a kórházba. tehát majdnem lehetetlen hozzájutni az egészségügyi ellátáshoz. Egy nő esetéről ö, értesültem, amikor ott voltam, egy nőt megerőszakoltak, és majdnem megöltek, megtalálták egy táborba, nem lehetett az imént említett okokból eljutatni kórházba, és ezt követően meghalt. De ismerünk történeteket, amelyekben gyerekek akik szintén kórházba kellene vinni, akiket két-három éves gyerekekről van szó, amikor oda érnek, akkor mégis a kórházba, akkor nem lehet, nem vetik fel kapcsolatot a családdal, nem vihetnek be mobiltelefont, a kórházban nem ismerik a nyelvet. Tehát tényleg szörnyű szenvedésről van szó. November. In, uh, in fact, there was the attacks on some border guards in... Uh... November végén jártam ott, október elején megtámadtak határőröket, és október eleje és november vége között Rakhine állam északi része nem is volt elérhető Mondu városa. Ott 160 ezer ember lakik, és korábban őket élelmeztük, segélyeztük. Na most ez két hónapig fel lett függesztve. Nem kaptak sem élelmiszert, sem egészségügyi ellátást ezek az emberek. Amikor én ott voltam, akkor néha bejutottak a szállítmányok, tehát a kormány azt játsza, hogy egy szervezetet beenged, egy másikat nem, egyik nap beengedi, másik nap nem. Nem lehet előre tudni, hogy a következő szállítmány is átjuthat-e. Ezek, ezek az intézkedések teljesen kuszává teszik a helyzetet. Például egy nem kormányzati szerv hiheti azt, hogy be fogják engedni, de aztán később kérnek tőle még egy papírt, ami mivel nincs, megakadályozza a bejutást. Uh, de azért sikerült ellátni őket. Azt ígérték egyébként, hogy be fognak engedni bennünket. Put in place de bürokratikus akadályok vannak. Néhány nappal ezelőtt kijött egy ENSZ jelentés. Az ENSZ arról beszél, hogy ebben a tartományban eh, elképesztő erőszaknak vannak kitéve a rohingyák. Szörnyű dolgok vannak ebben a jelentésben. Eh, én nem is fogok erről beszélni, vagy nem fogok idézni ebből a jelentésből. Tehát egy ENSZ jelentés is immár megerősíti azt, amit az ottani eh, nem kormányzati szervezetek nekem mondtak. Banglades egy új törvényt hozott, amely még nehezebbé teszi azt, hogy elismerjék a rohingyákat, akik megpróbálnak Bangladesbe átszivárogni, ezeket aztán visszaküldik, az ENSZ menekültügyi hatósága most vizsgálja azt, hogy ez az új törvény ténylegesen mit jelent ott a terepen. E, tehát az emberek nem nagyon tudják elhagyni Myanmart, aztán amikor a nehézségeket, a veszélyeket vállalva mégis megteszik, akkor a fogadtatásuk Bangladesben elég rossz. És találkozva miniszterekkel azt halljuk, hogy a buddhisták nem szeretik a muzulmánokat, de amikor az ember ellátogat oda, akkor azt hallja, hogy vannak kampányok, eh, rádiókampányok, amelyek konkrétan a gyűlöletre sarkalnak, illetve a közösségi médián is ilyen kampányok zajlanak. Én találkoztam vagy száz nem kormányzati szervezet képviselőivel, és nem hallottam olyanról, hogy bárki vizsgálná ezt a gyűlöletkeltést. Ezzel egy időben a kormány, amely egy fejlesztési programot akart egy másik tartományban beindítani, novemberi látogatásom előtt ez már alá lett írva, noha, és valójában nem valósult meg. Ennek a programnak a célja az lett volna, hogy megoldja ezt a problémát. Szívesen válaszolok a rohingákkal kapcsolatos kérdések. So uh, on the map the conflict in in the northeast. Most röviden beszélnék a Myanmar észak-nyugat, észak-keleti részében dúló konfliktusról. Ott uh, a lakosság nagy része keresztény, uh, tehát itt itt nem lehet arra hivatkozni, hogy a buddhisták nem szeretik a muzulmánokat, mert ezek keresztények. Ezek olyan etnikai csoportok, amelyek nem írták alá a béke megállapodást. Vannak olyan területek, amelyeket a kormány ellenőriz, és vannak olyan területek, amelyeket nem ellenőriz a kormány, és egyre inkább eszkalálódik a konfliktus. Az elmúlt hónapokban jelentős mértékben eszkalálódott a konfliktus. Itt megint azt látjuk, hogy ezek az etnikai ezeket az etnikai csoportokat a katonai műveletek kiszorítják ezekről a területekről, sokan közülük táborokba kényszerülnek, és egyes táborokba el tudtunk juttatni segélyt, most már nem lehet, mert a, azt mondják, és ezt mondta a helyi parancsnok is, biztonsági okokból nem engednek be nemzetközi, nem kormányzati szervezetet, és nem hatotta meg őket az, hogy mi egyébként működünk veszélyes helyeken, például Szíriában is. Tudjuk, hogy hogyan kell a veszéllyel együtt élni, csak engedjenek be minket. Észak-keleten bonyolult a helyzet, mines and uh, there's um, el van aknásítva a terület. And it's a very, very rich area. This is not from... Bányák vannak, javítjuk magunkat, bányák vannak, aranybányák, gyémántbányák, e, és ezeket a bányákat a hadsereg átveszi, ami a humanitárius dolgokat illeti, korábban a hadsereg üldözte ezeket az etnikai csoportokat, e, akkor ezek át tudtak menni Kínába, és e, kicsit e, az országon Kínán belül mozogva, aztán egy másik határszakaszon visszamehettek Myanmarba. Most a kínaiak nem engedik be őket. Tehát a kínaiak nem engedik azt, hogy a konfliktus elől menekülők bemenjenek Kínába. Tehát a kínai Myanmari határon vannak összezsúfolva. Some NGOs are working on, on human trafficking. Találkoztam olyan nem kormányzati szervekkel, amelyek embercsempészettel foglalkoznak, illetve hát az, az embercsempészetet vizsgálják. Um, able to repatriate, um, I think it was 500... És ő azt mondta, hogy ez a kis szervezet 560 Kínába eladott nőt tudott visszaszerezni. Hogyha egy kis szervezet képes 500-nál is több nő kimenekítésére, akkor egyrészt az azt is mutatja, hogy milyen sok ilyen nő van. Tehát szörnyű körülmények között élnek ezek az emberek táborokban, Én feltettem a kérdést az egyik táborban. Um, feltettem azt a kérdést, hogy a nők vagy a férfiak élnek rosszabb életet, erre elkezdtek. A válasz az volt, hogy a férfiaknak legalább olyan nehéz, mint a nőknek. E, ezt azzal indokolták, hogy igazándiból mindenkit megkínoz a hadsereg, a férfiakat is, meg a nőket is, ha elkapják. Thing that um, obviously is going on. You hear stories because Hallani lehet történeteket. Ezek az emberek ott hagyták a földjüket, ez a föld megműveletlen maradt, mások oda mentek, elfoglalták a földet, és most ők művelik. Na most ez vagy szervezetten, vagy nem szervezetten történik, de a lényeg az, hogy itt van egy ilyen földrablási aspektusa is ennek a történetnek. a konfliktus bekerül az újságok címlapjára, ez nem, ne felejtsük el tehát, hogy van egy másik olyan térség ebben az országban, amely problémás. Akkor én itt most be is fejezem, és várom a kérdéseiket, ha van. Nézem. Itt konklúziókat kell hoznunk. Myanmarral erősítve a kapcsolatrendszert ebben az évben. Hát e, talán élni kéne a kapcsolatrendszerénkkel, hogy valamit változtassunk. Enrik először, aztán Heidi. Figyeljünk az időre is, kérem. Köszönöm, csak szeretem már megköszönni a tájékoztatást vendégeinknek, elnök azt mondja, mindannyian ismerjük a, a, a hosszú történetét az összecsapásoknak Myanmarról, Myanmarban és a mindenféle konfliktusokat, a klíma problémákat, a, a polgárháborús helyzetet, amely évtizedek át egy tragikus helyé tették ezt az országot. Az ECO és más szervezetek is kifejezték a gájaikat ezekkel a témákkal kapcsolatban, és a humanitárius hozzáférés, különösen Rahimban a segélyek hozzáférése, illetve a, a menedékhelyek kialakítása, a menekültek, a, a hontalanná vált emberek elhelyezése, és a, a polgári lakosok elleni erőszak sorolhatnám. Az a kérdésem, hogy az EU milyen mértékben tudna együttműködni az ENSZ-el? Azt biztosítandó, hogy a kormány legalább a humanitárius segélyeket el, engedje eljutni azokra a területekre, ahol a legnagyobb szükség van ezekre. Ugye több ezer gyermekről is szó van, akik szó szerint az ilyen halás szélén állnak. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megosztotta tapasztalatait velünk, e, bizony el tudom képzelni, milyen rettenetes olvasmány. És bár a DJ Echo-tól jött, azért megkérdem öntől, hogy voltak-e a bizottságon belül megbeszélések, viták arról, hogy a DEFCO, DJ DEFCO például ugye egyik a nagy donoroknak, talán a legnagyobb donor ebben a térségben és országban ugye a, katoni, a, a katonai hunta után 20 évig nem voltunk jelen, és azonnal visszarohantunk segíteni a kormány. Nagy reményeink voltak, hogy mi már visszatér a demokrácia útjára. Most azt látjuk, hogy különösen, ahogy a rohingya kisebbsége extrém esete példája mutatja, rettetesen rémisztő helyzet. Van-e eszköz arra, hogy a donor közösség valamiképpen hatással legyen a helyzetre. Mert úgy látom, hogy senki sem ö, ö, vállal a felelősséget, még Aung San Suu Kyi is sem érzékeny a problémára, úgy tűnik, a rohingyák problémájára. Mit tehetne? Mit tehetnek a fejlesztési segélyeket nyújtók? Mit tehetnének a helyzetására? Igen, ez volt a kérdésem nekem is, mert a bizottság ugye elmondta, mi a helyzet, rettentő történet A kérdés az, mit teszünk, mit tehetünk? Ugye támogatást, segélyt nyújtunk, tudom az ECO-tól jött önő, de az ESZ is. Ki, ki jön itt a külügyi, külügyi szolgálattól? Ebben a kérdésben? Felelősen? Nem. Akkor öné a válasz. Tehát biztos részt vett egy csomó briefingen, biztosan tud válaszolni. Nos, nagyon vékony a határvonal itt, amin, amin, amin egyensúlyoznunk kell. Egyrészt, hogy kapcsolatot tartsunk Myanmarral, tehát hogy segítsük Olaszországot, másrészt, hogy, hogy rámutassunk az agályainkra. Minden olyan helyzetben, ahol átalakulás történt, ugye a, a jó indulatú kételjel kell a dolgok felé fordulnunk, mindemellett kell legyen a stratégiánk arra is, hogy hát egy eléggé eh, kemény szerelmi viszonyunk van ezzel az országgal. Nekem sem volt világos, senki sem tudott százszerzelékben választ adni arra, hogy mennyi ebből a kormány uh, habozásának vagy, vagy cselekvés képtelenségének része, és mennyi az, amit, ami a tudatosságnak iratul be. Tehát nem tudnak mit tenni, vagy nem akarnak mit tenni. És ugye a létfontosságú dolog az, hogy eljussanak a segélyszállítmányok, és az ECO szempontjából ez nagyon fontos. Azt is tudjuk, hogy még, még ennél is rosszabb is lehet a helyzet, tehát nem van veszteni valónk. Az, se lenne, az nem sem jó, hogy teljesen elzárnák a területet, most legalább valamiképpen bejutnak a dolgok, és valamiféle rálátásunk van a helyzetre. Amikor ott jártam, Lambrindis úr az ENSZ humanitárius, az emberi jogi főképviselő, akkor épp akkor tartott találkozókat ő is, és a humanitárius segélyek eljuttatásának lehetősége minden bizony a napirenden volt. Tehát ez a, ez a mondom, ez a tehát nem milyen már helyzette a legszegényebb afrikai országokéhoz, ahol ahol megtesznek mindent ezek a szegény afrikai országok a segélyért cserébe. Itt azért, itt azért kritikusabb a, a helyi kormányzat is, nem feltétlenül hajlandó mindenre a segély fejében. Itt kell tehát egyensúlyoznunk egy ilyen helyzetben, hogy együtt tudunk működni a kormányzattal. Hát még a főparancsnokkal való találkozónkon is láttuk, hogy nagyon komoly érdekük van abban, hogy nemzetközi közösség részének tekintsék őket. Tehát milyen már imázsa számukra nagyon fontos. Még a katonai szempontból is úgy tűnik, hogy, hogy, hogy el akarják ismerni azt, hogy az ő, hogy egy Myanmar hadsereg egy végsősorban részt vehet már külföldi missziókban is, tehát egyfajta nemzetközi elismertségre törekednek. Ez Eh, azért hatással lehet a, a sikerességünkre. Ez, ez izgatja őket, úgy tűnik. Tehát nincs teljes érdektelenség. Nem, nem a pénz izgatja őket leginkább úgy tűnik, hanem a, az ország reputáció. Tehát nem egy teljesen tönkrement ország, milyen már, mint mondjuk, ahol 100-200 millió segéllyel úgymond bármit el lehet érni. Milyen már azért nem ilyen. Köszönöm. Federica Margarinhoz kell majd fordulnunk, azt hiszem, hogy rámutassunk, hogy az a cél, hogy ne legyen még rosszabb a helyzet, mint amilyen most. Tehát, hogy a téma napirenden maradjon, a kormány foglalkozzon ezekkel a témákkal, az embereknek e, hát igazságot nyújtsanak. 16 fordulós tárgyalás volt. Köszönöm, hogy eljött. A 11-es pont Erike Guerrero kérdése Haiti tárgyában. Kérem, ne olvass fel a kérdésem, két mondatban talán mondd el a bizottság miről szól a kérdés. Rendben, elnök asszony. Mindenki nyilván jól tudja, hogy Haiti már a hurikán előtt is mennyire elkeseredett helyzetben volt. Pár hónap ezelőtt azonban egy hurikán sújtotta Haitit, így a humanitárius problémák még nagyobb méreteket öltöttek, és a, oda, az ígért pénzeknek mindösszesen 30%-a jutott eddig célra. Másik probléma is van ezen kívül. A szomszédos Santo Domingon élőket visszatelepítik Haitira, így exponenciálisan nőnek a az igények is. Mit tehetünk, amikor egy ilyen óriási különbség van az igények és a rendelkezésre álló pénzek között? Köszönöm ezt a kérdést. Nos, alapvetően, amikor a Matthew hurikán elérte Haiti partjait, akkor először is eh, megpróbáltunk összefogni, mert itt a többi bizottság érintett szolgálattal a már folyó humanitárius programjainkat próbáltuk átdolgozni úgy, hogy az igazán érintett területekre koncentrálódjanak, aztán az ECO-tól 3,7 milliót csoportosítottunk át, és még 3 milliót, ami ugye már akkor be volt programozva, de ezt megpróbáltuk átirányítani. Az elkövetkezendő napokban próbálunk majd Haitira további pénzeket elkülöníteni, amely megpróbálja majd ezt a hiányt valahogy áthidalni. Tehát azt hiszem, hogy nagyon gyorsan és aktuálisan reagálunk. Az, hogy a dominikai köztársaságból ér, is hazatérnek sokan Haitire, 160 ezer embert küldtek haza, sokszor kísérő nélküli kiskorúakról is beszélnek, vannak olyan adatok, szerint 3,5 ezer ilyen van. Főként a határátlépés esetében az -e, tehát főként ugye az átkelés nagyon nehéz ugyanakkor, a stabilitás és béke témájában is volt egy eszközünk, amely foglalkozik ezen emberek helyzetével, és próbál segíteni nekik dokumentálni őket, és segíteni nekik a visszaérkezéskor. A közelmúltban olvastam egy jelentést, amerikai börtönekben több ezer haiti lakos van, akit szintén haza küldenek majd. Tehát az elkövetkező hónapokban még tovább romolhat a helyzet. Tisztában vagyunk ezzel a problémával, próbálunk minden rendelkezésünkre eszközzel valahogy gyógyírt találni erre a problémára. We keep coming back to, we have... Újra és újra napirendre kerül Haiti, hogy mennyire tud ellenállni ezeknek a megpróbáltatásoknak. Enrique, ezzel nagyjából úgy tűnik, hogy elégedett vagy, így köszönjük szépen, ezzel a 12-es napi rendi pontra ugorhatunk. Egyebek, senkinek nem, senkiben nem folytattuk bele a szót. Február 28-án 3 órakor találkozunk legközelebb, 3-tól fél hétig. Majdnem meg akartam köszönni a tolmácsoknak, hogy 10 perccel tovább maradt, de csak 2 perccel húztuk el. Köszönjük mindenkinek, és szép estét!